Good morning, everybody. We will start the committee. Jó reggelt kívánok, akkor elkezdenénk a mai munkanapot. Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el a mai ülést. Nézzük az első napi rendi pontot. Ez nem más, mint a napi rend elfogadása. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, mondani valója, hanem akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Jó, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rend tervezetet. Mindenkinek megvan a dossziéjában az előző bizottsági ülés jegyzőkönyve. Ezzel kapcsolatban, vagy jegyzőkönyvek megvannak. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Nem. Akkor következő napi rendi pont, elnöki bejelentések, hát elnök közleményei. Eh, mm, en cuanto a los anuncios, eh, decirle... Tehát az elnök közleményei. Módosítottuk a ütemtervet az EU-ban dolgozó háztartási alkalmazottakra vonatkozó anyagról. Megvan mindenkinek a ezzel kapcsolatos új ütemterv. Október 15-én fogjuk a tervezetet megbeszélni először. A, a módosítókat november 3-ig lehet benyújtani. Itt a szakbizottságban január 14-én szavazunk jövőre, és a február 2 plenárison fog ez sor kerülni. Szeptemberben lesz 21-25-én egy írországi misszió. Egyeztettünk a frakciókkal, a koordinátorok ülésén, és arra jutottunk, hogy 10 utazunk, 8 kvóta keretében, plusz az elnökség, illetve van egy olyan személy is, aki saját hazájában marad, tartózkodik. Ez lenne, ami bejelenteni való. Négyes napi rendi pont következik. A nők pályafutása tudományos és egyetemes körökben, illetve a nem látható nehézségek kérdése. Vozenberg asszony a jelentéstevő, és utána majd a frakciók szószólói következnek, az ember asszony parancsolja. Πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι... Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy egy ilyen kérdést tárgyalhatunk ma, egy ilyen témájú jelentés születhet, és ezt én kaptam itt a szakbizottságban. 30 éve foglalkozom a női jogok képviseletével, különös tekintettel az egyetemi világra, az egyetemi és tudományos életre. Alapvetően arról van szó, hogy itt nagyon képzett nők esetét vizsgáljuk, akik ennek ellenére a különböző sztereotípiák miatt, az előítéletek miatt és a különböző elavult mentalitások miatt nem tudnak ezek a nők előbbre lépni, nem tudnak élni alapjogaikkal, pedig, és ezekért az alapjogokért egész életük során harcolniuk kell. Azt hiszem, hogy elég jó jelentés tervezet született, megnézzük majd milyen többség születik. 2015 van, és még mindig arról beszélünk, hogy létezik egy úgynevezett üvegplafon, amely behatárolja a nők karrier lehetőségeit. A nők nem tudnak megfelelően prosperálni az egyetemeken, a vállalatoknál, a különböző kutatási fórumokon. Annak ellenére mondom, hogy a nők agyműködés ugyanolyan kreatív, mint a férfiaké. A modosítókkal megpróbáltuk elérni azt, hogy ne csak elméleti szinten beszéljünk erről a témáról, hanem ezen túllépjünk. Mert a cél nem csak az, hogy az üvegplafon okozta akadályokat megszüntessük, hanem ezen túl is szeretnénk lépni. Nyilván ezzel az egy jelentéssel önmagában nem tudjuk ezt megoldani, de egyértelmű célkitűzéseket kell megszabni, és független attól, hogy milyen frakció tagjai vagyunk, vagy milyen ideológiával rendelkezünk, közös célkitűzéseket fogalmazunk meg ebben a jelentéstervezetben, hiszen ez mindenjünk számára fontos. 114 módosító érkezett, van 10 kompromisszumos módosító tervezet, és azért kompromisszumos módosítók ezek, mert annak ellenére, hogy itt hozzáadott értékről beszélünk, illetve elvekről. És különböző frakciókban születtek meg ezek a módosító tervezetek. Alapvetően mindannyian közös célkitűzéseket fogunk meg, szeretnénk megfogalmazni. Például, hogy eh, ha egy nő ugyanolyan képzettséggel rendelkezik, mint egy férfi, és ugyanolyan munka- munka, munkát lát el, mégsem kapja meg ugyanazt a fizetést. Nagyon sok téma esetében a szubszidiaritás elve érvényesül. Mi is szeretnénk valamit azért tenni, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán beszéljünk. Ott van például a kommunikáció kérdése. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok felé megfelelő kommunikációs eszközöket használjunk, hogy tájékoztassuk, informáljuk őket, hogy ezeket a sztereotípiákat sikerül legyőzni, illetve hogy segítsünk a fiatal nőknek, hogy elérhessék karrierjük során a célkitűzéseiket. Egy szavazólista tervezetet is készítettünk. és ez nem túlságosan kritikus a módosítókra vonatkozóan, tehát nem negatívan vélekedik ez a, ez a lista a módosítókról, de néha ismétlődésekről van szó, olyan dolgok vannak a módosítókban, amelyek, amelyek egyébként már szerepelnek a jelentéstervezetben, avagy olyan kérdéseket feszegetnek, amely nem tartozik a jelentés témájához, tárgyához. a vállalkozások területén, illetve tehát a vállalat életben, illetve a tudományos életben még mindig vannak ö, ö, akadályok a nők karrier lehetőségei számára, és szorosan véve jelentésünk tárgya ez. Szevasztia úr, az egyik árnyék jelentéstevő, nagyon releváns módosítókat nyújtott be, és szeretnék köszönetet mondani Danielának a, és Susannának, a Susanna Hruskovának a, a FAM szakbizottság titkárságától, illetve az első tanácsadónk pedig néppárti volt. Megköszönöm tehát a segítséget, hiszen ezen két forrás nélkül nagyon nehéz lett volna ezt a jelentéstervezetet megalkotni. Azt gondolom, hogy alapvetően egy közös erőfizetésről van szó, mindannyiunk munkája tehát nagyban segítette ez a két személy. Az és a titkárságtól technikai segítséget is kaptunk, közreműködésükkel tudtuk ezt így létrehozni. Köszönöm szépen, Vozenberg asszony, mondja az elnök. Most pedig az árnyék jelentéstevő következnek a különböző frakciók részéről. Ki szeretne hozzászólni? Szevasztia úr! Muchas gracias. Bueno. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevő asszonynak. Megköszönöm az összefoglalót, és megköszönöm a munkáját. Azt hiszem, ez egy rendkívül fontos jelentés, és nagyon nagy volt a konszenzus a különböző árnyék tevők között. Módosítóink és hát véleményünk leginkább arra vonatkoznak, vagy arra irányulnak, hogy legyen egyfajta szemléletváltás a családi élettel kapcsolatban, tehát hogy a nőknek lehetősége legyen karriert is építeni, viszont sajnos amikor a nők karrierépítésbe kezdenek, akkor felmerül az üvegplafon problémája, azt szokták gondolni még mindig a nőkről, hogy a gyermeknevelés, a családdal kapcsolatos teendők rá tartoznak, őt terhelik. Nos, erre vonatkoznak tehát a módosítóink. Köszönet a jelentéstevének, hogy befogadta a későn érkező módosítókat is. Elnézést, ez egyértelműen az én hibám. Kicsit túlléptem a határidőt, remélem ez legkövet, legközelebb nem következik be. Köszönöm, és szeretnénk, hogyha, illetve reméljük, hogy egyöntetű többséget kap majd ez a jelentéstervezet. Utána pedig azt kell elérnünk, hogy a különböző intézmények legalább olyan komolyan vegyék ezt a kérdést, mint mi. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Szevasztja úr. Dancsila asszony. felicit pe Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni Osnberg asszonynak a jelentéséhez, és köszönöm a kitűnő együttműködést. Visszatekintve azt mondhatom, hogy a problémával, a tudományos területen jelentkező nőügyi problémákkal nagyon jó a foglalkozott a jelentés. Egy dologgal egészíteném csak ki az elhangzottakat. A probléma, illetve a módosító indítványok vizsgálatakor megállapítható, hogy a tudományos terület és a KKV közötti együttműködést javasolta a jelentést, és ez a lokális szinten az üzletemberek és a tudósok közötti kapcsolatok javítása által lenne a jelentés szerint elérhető. Úgy gondolom, hogy be, a benyújtott módosító indítványomban, amit a jelentéstevő el is fogadott, eh, ettől eltérően azt javasolom, hogy a tudományos területen egy díjat kellene alapítani a nők számára, amit vállalkozások adnának, és ez lenne a jutalma a tudományos területen elért, nők által elért különleges sikereknek. Ez egyben egy olyan díj is lenne, amelyet az azonos munkáért, azonos díjazást biztosító területeknek adnának. Köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm a kollégák módosítani indítványait. Köszönöm, Bencsi, lesz, hogy milyen asszony. Uh, thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Tudjuk, hogy a nők a tudományos pályán téma, nem egy könnyű téma, és mint hallottuk, egy bonyolult anyagról van szó. Például a az előítéletek hatása szintén felmerül. Szeretnék egy aspektusra kitérni, és egy konstruktív megjegyzést tenni. Én úgy érzem, hogy a szavazói lista, amelyen a módosítók szerepelnek, illetve kompromisszumos módosítók. Vannak köztük olyanok is, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a munkához, Hát a FEM bizottságban bonyolult a munka, és hogyha konzisztensek szeretnénk maradni, akkor jó lenne, hogyha a plenárisra egy ehhez megfelelő anyagot nyújtanánk be. Köszönöm szépen. Az utolsó a Görling asszony. Thank you. I'd also like to add my Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Amikor elkezdtük a jelentést, és úgymond a üveg külső kifejezés megjelent, akkor úgy tűnhet ez egy üvegtető, amit nem lehet áttörni. Mindenütt, minden szinten megjelenik ez a határ, ez a küszöb, és a nők karrierjében, a, tudományokban, a mérnöki tudományokban vannak olyan mérföldkövek, amikor, mérföldkövek, amikor szükségünk van segítségre. Kérdés az, hogy ez a segítség miben állhat, hiszen itt az elvárásokat, a hozzáállást kell megváltoztatni, nem pusztán a szabályozásokat. Nagyon gyakran a szabályozások erre nem alkalmasak. Néhány héttel ezelőtt egyesküvőn vettem részt, és PhD hallgatók házasodtak össze, mind űrkutatásban dolgoznak, és felmerül a kérdés, hogy vajon hol lesznek ők majd tíz év múlva, illetve melyikük karrierje fog jobban felfelé évelni, illetve melyikük munkáját fogják jobban értékelni, és a Benyes Szonynak eh, azt mondtam, hogy hogy lehet, hogy ez nem a megfelelő helyszín, de eh, kértem őt arra, hogy tájékoztasson majd a eh, karrieri alakulásáról. A nők nagyon jól képzettek, eltökéltek, és nagyon sokok számára mégiscsak félrecsúszik ez a dolog. Ebben az esetben, amikor ezeket a jelentéseket készítjük, akkor megvizsgáljuk a tagországi helyzeteket. Az én országomban szégyenletes az, hogy 7%-a a mérnöki tudományokban dolgozóknak dolgozik mérnöki tudományokban, holott 46% a nőknek dolgozik de mégiscsak ilyen alacsony az arány. Azt gondolom, hogy a kormányomnak ezzel a kérdéssel majd foglalkoznia kell. Látnunk kell azt, hogy a nőknek bátorítása van szüksége olyan szerepekben, amelyek általában férfi szakmák, és remélem, hogy a jelentés ehhez a célhoz hozzá fog majd járulni. A frakcióm ezt támogatni tudja. Vannak olyan területek, ahol vannak nehézségei, nem vagyok biztos abban, hogy az Ittvanbuli konvenció gazdagítja-e vajon ezt a folyamatot, és Aldi és kollégámmal egyetértek. Fontosnak tartom azt, hogy tovább is fókuszáltak maradjunk, illetve a közös iránymutatások kidolgozását és előtérbe helyezzük az egyetemek számára. Azt gondolom, a tagországokat kell arra bátorítani, hogy ezeket átvegyék. És én nem szeretnék egy európai kutatási alapot létrehozni, illetve a kutatók számára egy nyugdíj alapot európai szinten létrehozni, de általában véve frakcióm jelentést támogatni tudja. Köszönöm. Arra sí, por Köszönöm. Most tényleg az utolsó hozzászóló következik, Kozlovszka asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo, ja też... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok e, az előadónak a jelentését. Sajnálatos, hogy a 21. században élünk már, és mégis létezik még tulajdonképpen valamennyi területen az üvegplafon, úgy a tudományban, mint a gazdaságban és a sportban, és az európai intézményekben is észrevehető ennek jelenléte. Évekkel ezelőtt Lengyelországban, még jól emlékezem, a tudományos területen foglalkoztam az üvegplafon problémájával, és megnéztem, hogy a lengyel akadémiai tudományos bizottságban mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Azt kellett, hogy megállapítsam. Ez egy magas rangú tudományos testület, mindannyian kitűnő tudósok, akik ott ülnek, de szinte csak férfiak voltak. A száz névből talán ha négy nő volt. Én magam is az egyetemen dolgoztam, tudományos munkatársként, de euh, t is végeztem, és tudom a saját tapasztalatomból, hogy, hogy a phd ző között 50-50 százalék -50 az arány, aztán, ha megnézzük az egyetemi tanárokat, ott már csak 20% a nők, arára, nők aránya, és ahogy haladunk fölfelé a tudományos ranglétrán, úgy csökken eh, a nőknek a szám, hogy ebben az akadémiai testületben eh, gyakorlatilag már csak négy volt a százból az akadémikusok között. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi ennek az oka. Ezt azért mondtam itt el, mert ez a probléma mindenhol jelen van, és végső soron itt nem csak arról van szó, hogy milyen előírásokat fogadunk el, és azokat betartjuk-e. Lengyelországban is van munka törvénykönyve, ami a mentességet írja elő, de hát ez nem jelent semmit, ez nem változtat a visszás, helyz, visszás helyzeten, hiszen az a mentalitásunkban, a kultúránkban gyökerezik. A mentalitás lassan-lassan talán változik, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra, vagy csak egy pillanatra történik meg a változás, aztán visszájára fordul megint minden. Azt is láthatjuk, hogy más országokban talán történik valami, de csak rövid idejű változás van, és utána az elért eredmények újra veszendőbe mennek. Ezért ilyen fontos ez a jelentés, ezért ilyen fontos a vele kapcsolatos vita. Tehát függetlenül a munkajogi helyzettől, Fontos, hogy foglalkozunk az emberek mentalitásával. A lengyel parlamentben is dolgoztam, ott is tudományos területé, ott is a tudományos területért voltam felelős, és akkor is az volt a tapasztalatom, hogy nők alig vannak a tudományos testületekben. Én már akkor támogattam, hogy egy kvótát vezessünk be, egész egyszerűen megengedhetetlen, hogy csak férfiak legyenek ezen a területen. És a Szeimben, tehát a lengyel parlamentben hihetetlenül nagy ellenállás volt ezzel kapcsolatban. Egy biztos, hogyha ilyen vitát folytatunk, az jól megmutatja, hogy a nők diszkriminációja továbbra is fennáll, akár tudatosan tartják azt fenn, akár nem tudatos okai vannak. És pusztán jogszabályokkal ezen nem fogunk tudni változtatni, ezen a mentalitáson kell változtatni, ezért olyan fontos minden jelentés, minden vita, minden vélemény ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a jelentéstevőnek van-e még zárszava. Köszönöm szépen. Elnök asszony, csak annyit tennék hozzá, hogy itt először is köszönet az árnyék jelentéstevőknek. Megköszönöm a munkájukat. És zárszóként annyit, hogy egyet értek. Azt hiszem, hogy mindannyian megegyezünk abban, amit Kuroszka asszony a végén mondott, nem tudom, hogy jól ejtelme a nevét. Tehát a tagállamokban eltérőek a mentalitások, eltérőek a történelmi hagyományaink, temperamentumunk, de ezen témával, ezen jelenséggel kapcsolatban nagyon sok az egybevágó tény, a múltbeli mentalitás, vagy elavult mentalitás megakadályozza, hogy a nők előre haladhassanak karrierjükben bizonyos területeken. Ezt meg lehet változtatni, hogyha radikális intézkedéseket teszünk két területen, egyrészt a családban, másrészt pedig az oktatásban. Hogyha mindkét fronton fel tudunk lépni, akkor elérjük azt, hogy megváltozzon a mentalitás. Meg, ha ezt nem tesszük meg, akkor ezek az akadályok, amikről ebben a jelentésben beszélünk, továbbra is fennmaradnak. Nagyon sok nő még attól is fél, hogy ambiciózus célkitűzést, vagy nagyra törő célkitűzést szabjon meg magának, hiszen fél attól, hogy túlságosan messzire jusson. Tehát lépésenként fokozatosan kell előhala, előre haladni, de folyamatosan. Nyilván egy jogszabályjal önmagában nem lehet mindent elérni, több szinten kell fellépni, és azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel legalább mi is tettünk valamit, hogy ez a jelentés megszűnj, ez a uh, ez a jelenség megszűnjön. Köszönöm szépen! Nézzük a következő napi rendi pontot. 2016-os költségvetés. Matéra asszony sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy Petír asszony fog a nevében felszólalni. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice, drage kolegice i kolege. E, ja ću danas e, govoriti umjesto gospođe Köszönöm nevében én szeretném bemutatni a jelentést, és ő elnézését kéri általam, hogy nem tud részt venni a mai ülésen a 2016-os pénzügyi év témájának, az általános költségvetésnek ő a jelentéstevője. Ezt a jelentést majd a Költségvetési Szakbizottságnak is eljuttatjuk. Sok örömét leltem a terasszony a munkában, és nagyon fontos, hogy a költségvetés minden egyes prioritása szerepeljen a közös jelentésben is. Mivel léteznek egyenlőtlenségek az Európai Unióban, a nemek között, Matera asszony úgy érzi, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, illetve megismételni azt, hogy az esélyegyenlőséget az összes politikai területen érvényesíteni kell. Az esélyegyenlőség kérdése, illetve a költségvetés eh, erre vonatkozó részei. Nagyon fontos, hogy megjelenjenek a megfelelő költségvetési sorokban. Négy alapvető pontra szeretnék összpontosítani. Az első A források allokálása a nők szerepének erősítésére, a munkaerőpiacon, a tudományokban, illetve nagyon fontos azokat a feltételeket javas, javítani, amelyek a női vállalkozásokat segíthetik. Nagyon fontos a DAFNE programot megtartani, hiszen a Daphne a nők ellen elkövetett erőszakot hivatott meg eh, akadályozni. És nagyon fontos, hogy az Európai Az Európai Központ, amely az erőszak áldozatait támogatja, női áldozatait támogatja, szinte megfelelő támogatást kapjon. Tehát ha vannak kérdéseik a jelentéssel kapcsolatban, úgy az asszisztenseikhez, a tisztikálsághoz jutassák el ezt. Köszönöm, Peti asszony. Jönnek az jelentéstevők. Szevasztia úr. Köszönöm. Monika Vana asszony nevében szeretnék néhány szót szólni. Ő a jelentést, jelentést jelentéstevő a frakciónk részéről, de nem tudott eljönni. Egy módosítónk lenne. A tanácsnak van egy olyan javaslata, hogy a diszkrimináció ellenesség és az egyenlőség megvalósítására vonatkozó finanszírozás csökkentse. Ez aggasztó. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie azért, hogy a nők mellett kiálljon, hiszen a nők az első számú áldozatai a válságnak. A módosítónkban azt kérjük, hogy az EU költségvetésében szisztematikusan és horizontálisan szerepeljen a női egyenlőség egyenjogúság kérdése. Egyrészt, hogy megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség, másrészt pedig azért, hogy segítsük a nőket abban, hogy kilábaljanak a válságból. Ez lenne tehát a módosítónk. Köszönjük. Elnök, köszönöm szépen, Szebaszia úr! Térjünk el a következő napi rendi pontra. Ez pedig az európai szemeszterről szóló vélemény. A jelentéstevő El señor Urtasun está... está... Urtasun úra jelentéstevő elvileg úton van, érkezik. Nem tudom, hogy megváltoztathatjuk -e egy kicsit a napi rendet, hiszen a következő jelentés egy következő jelentés, jelentéstevője már itt van. A következő témánk akkor a földközi tenger lenne földközi tenger környéki helyzet, illetve a holisztikus EU-s megközelítés szükségessége. Hannibal asszony következne akkor. Thank you, Chair. <coughs> Excuse me. Thank, thank you, Chair, and thank you for this opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy beszámolhatok a jelentéssel kapcsolatban, a jelentésről. Ez az első eszmecsere, éppen ezért egyelőre a sejtélyen kívül nincsen még írásbeli anyag. Hát azzal kapcsolatban van némi elképzelésem, hogy a lébe mit fog majd ezzel kapcsolatban mondani. Megpróbáltam hangsúlyozni, legfőbb kérdéseket a nők szerepével kapcsolatban a földközi tenger térségében és a menedékjog kapcsán. Tudjuk, hogy mennyire szörnyű a helyzetük. Azt gondolom, hogy ennek részleteire nem kell különösebben kitérnem. Ami azonban kiderült a sok szenvedés mellett, hogy Európában a második világháború óta a legnagyobb menekült hullám ékezett, tehát ez felhívja a figyelmet ennek a válságnak a mértékére. És az is világossá vált, hogy hosszú távú válaszra van szükségünk. Azt gondolom, hogy a hosszabb távú hatásokkal is foglalkoznunk kell a válság kapcsán az EU-ban, illetve itt a Nőjogi Bizottságban azzal kell foglalkoznunk, hogy mit tehetünk a nők szerepének javítása érdekében. Úgy tűnik, hogy egyelőre ezzel a témával senki nem foglalkozik. Éppen ezért nekünk ez feladatunk ebben a szakbizottságban. hiszen a nők azok, akik a leginkább szenvednek, úgymond jobban szenvednek, mint más menekültek, ha ez egyáltalán lehetséges, még jobban szenvedni. És az EU-n belül is óriási különbségek vannak, nagy különbségek vannak a tagországok között, hogy az egyes tagországok hogyan kezelik a menekülteket. Ez fontos, hogy fair hozzáállás valósuljon meg az egyenlőség érdekében, és a bevándorlók helyzetére menedékjogot kérésével külön foglalkoznunk kell. Az, hogy a folyamatok hogyan alakultak, bizonyos nyomáspontok kialakulásához vezetett, ez pedig a sérülékeny helyzetben lévő emberek, különösen a nők helyzetére hívja fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú szerepünk van, és csak nagyon röviden tekinteném át a legfőbb területeket, eh, amelyekkel, meg kell, amelyekkel foglalkozunk. Ez egyik az nemi erőszak kérdése. A női menedékjogot kérők különösen sérülékenyen gyakran egyedül vannak családjaiktól szétválasztva, és nagyon sok olyan nőről hallottam, aki uh, nem kapott segítséget, ez pedig Marokkó, Líbia és egyéb tranzitországok esetében különösen problémát jelent. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi bevándorlási szervezetek is megfelelő képzést kapjanak az ő munkatársaik, hogy hogyan kell a nők helyzetét kezelni. Nagyon sok nő terhesen, terhes lesz, nem a következtében, és ez a tragédiáikat még jobban súlyosbítja. És így úgymond a menekülés egy szörnyűséges út számukra. A befogadó intézmények kérdése is felmerül. Egy eh, brit szervezet készített egy felmérést arról, hogy a nők eh, fele, akiket megerőszakoltak, úgymond megpróbál öngyilkosságot elkövetni. Éppen ezért nagyon fontos a korábbi traumákra is tekintettel lenni. Én erre felhívtam a figyelmet a jelentésben, tehát nem csak arról van szó, hogy min mennek keresztül a nők jelenleg, hanem az adminisztratív akadályok és nehezítik a helyzetüket, szenvednek, tehát nagyon fontos a múltjukra is tekintettel lenni, azért, hogy ők ne érezzék azt, hogy az egyetlen menekülési út az öngyilkosság. Az ember csempészet, ember kereskedelem nagyon súlyos téma, amikor a mediterrán térségről, a van szó. Tudjuk, hogy ez a helyzet eh, szorosan kapcsolódik az ember csempészethez. Hát vannak bizonyítékok arra, hogy az emberkereskedők kihasználják a nő különösen sérülékeny helyzetét, tehát nagyon fontos, hogy az ember kereskedelem és az ember csempészet között különbséget tegyünk. Ezek a, ezek a jelenségek más-más jelenségek jogi szempontból és gyakorlati szempontból is. Az alapvető emberi jogok sértése történik az emberkereskedelem kapcsán. Ez nem feltétlenül szőrszál hasogatás, ha megpróbálunk különbséget tenni a két jelenség között, de nagyon fontos, hogy ezeket megfelelően kezeljük. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ember csempészet, az ember kereskedelmi kérdése nagyon fontos kérdések, és ezzel jobban kell tudnunk megbírkozni. Azt gondolom, hogy az EU-ban nagyon jó munkát végzünk, viszont a földközi tengeri térségben javítani kell ezen a helyzeten. Tehát egy nagyon fontos témával van dolgunk, és nagyon örülök annak, illetve helyesnek tartom azt, hogy mi femként, nőjogi szakbizottságként ezt a jelentést elkészíthetjük, ez jogunk van, és fontos, hogy ezt a munkát folytassuk. És remélem, hogyha elkészül a Libe jelentése, akkor a mi véleményünk is ebbe bekerüljön, és helye legyen bennem. Tehát fontos, hogy ne hagyjuk annyiban ezt a folyamatot, és kövessük figyelemmel a fejleményeket, azokat a nagyon fontos kérdéseket, amelyek a nők, lányok helyzetéhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señor. Köszönöm, Hannibal asszony. Milnár asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék hálás köszönetet mondani Hannibal asszonynak azért, amit az imént már elmondott. Ez egy nagyon fontos téma. A migrációs jelenség női dimenziójával tisztában kell lennünk, ez egy strukturált jelentés. A nők szerves részét követ képezik a migrációs, folyam, a migrációs jelenségnek, és a jelentéstevő részletesen elmondta, hogy konkrétan mi a szerepük, én teljes mértékben egyetértek vele. Nekünk az a szerepünk, hogy a migráns nőkre vonatkozó sztereotípiákat felbontsuk, megtörjük, ezt figyelembe kell venni a menedékkérő státusz elbírálásánál, illetve amikor az integrációs fázis elkezdődik, akkor is ennek tudatában kell lenni, hiszen rendkívül fontos az, hogy a magasan képzett migráns nők esetében kétszer akkora az esély annak, hogy alacsony kvalifikációs munkahelyre veszik föl őket, mint az EU-s nők esetében. Köszönöm. Köszönöm. Konovska asszony következik. Uh, eh, Madame Chair, uh, Elnök asszony, Koradzebét asszony nevében fogok hozzászólni, ő a néppárt jelentés, eh, árnyék jelentéstevő. Felolvasnám azt a szöveget, amit elküldött nekem. Örülök, és üdvözlöm a Hannibal véleményt véleménynek. Örülök annak, hogy foglalkozunk azzal, hogy milyen holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk. Örülök annak, hogy a nők elleni erőszakról szólunk. A migráns nők sajnos gyakran vannak téve az erőszak különböző megnyilvánulásának az utazás során a terhes nőkre, illetve a gyermekekre különösen nagy figyelmet kell fordítani. Nekem, mint árnyékelentéstevőnek lenne néhány elképzelésem erre vonatkozóan, úgyhogy módosítókat fogok majd benyújtani. Szeretném, hogyha átfogóbb lenne az embercsempészet elleni fellépés, az csempészek áldozatai leginkább nők és lányok. Aztán a kíséret nélküli gyermekkorúak is nagyon sokszor ki vannak téve hasonló problémáknak. Ezek a gyermekek, amikor az Európai Unióba érnek, akkor általában az első vagy második nap eltűnnek, és sosem találják meg őket. Sajnos a lányok esetében nagyon nagy az esély annak, hogy prostitúció céljaira használják ki őket. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy fellépjünk az embercsempészek és az emberkereskedők ellen. az isztambuli egyezmény nagyon fontos, ennek a betartása, illetve az, az erőszak áldozatául esett migráns nőket kell mindenképpen segíteni. A háborús konfliktusokban a nők szerepe szintén jelentős, ugye jó lenne, hogy erre utalás történne itt a véleményben. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját, és Várom az együttes munkát vele és a többi árnyékjelentéstevővel is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha senki más nem kér szót, akkor lezárásként megadom a szót Hannibal asszonynak. Uh, um, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők munkáját. A teljes szakbizottság együtt fog dolgozni az anyagon, és teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és azokat a pontokat rögzítettük, amiket említettek. Azt gondolom, hasonlóan gondolkozunk, és szeretnénk ezt a munkát ebben a szellemben folytatni a szakbizottság nevében is nagyon fontos, hogy lépéseket tegyünk ebben a kérdésben. Köszönöm. Muchas gracias, señor Köszönöm, Hannibal asszony. A szavazás előtt, a szavazásra egyébként negyed 11-kor kerül sor, tehát ezelőtt már csak egyetlen egy jelentés marad, az európai szemeszterről szóló jelentés. Urtaszon úr állítólag érkezik, de Először Sebastian úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Ernesto úrtaszun valahogy a vá- valahol a városban elakadt, úgyhogy a nevében engedjék meg, hogy felvezessem ezt a témát. Az alapelképzelés ebben a jelentésben azt, hogy azt kérjük, hogy az európai szemeszter minden szakpolitikájában legyen jelen a nemek közötti egyenlőség kérdése. Ez egyfelől egy kritikus megjegyzés, második részről pedig nagyon fontos az, hogy kiértékeljük az európai szemeszter eredményét, tehát milyen eredménnyel van ez a nemek között egyenlőségre. Nézzük a kritikus részt. Az a két, az Európa 2020-as stratégiában sajnos nem szerepel a nemek közötti egyenlőség dimenziója, dimenziója. Ez sajnálatos, és ezért mindenképpen azt kell kérjük, hogy ez szerepeljen benne. Egyébként pedig fontosnak tartjuk azt is, hogy az ország specifikus ajánlásokban szerepeljenek olyan ajánlások, amire erre vonatkoznak. Tehát a bizottságnak ezt a két dolgot mindenképpen ki kell javítania. Ami pedig a kiértékelést illeti, Fontosnak tartom, hogy a különböző adatok nemek szerinti lebontásban szerepeljenek a tagállamoktól, hogy pontosan tud, ismerjük a helyzetet, hiszen ha nincsenek meg a lebontott adatok, nőkre, férfiakra vonatkozó adatok, akkor honnan is tudhatnánk, hogy megfelelően alkalmazzák a nemek közötti egyenlőség szakpolitikáját. Aztán tudnunk kell azt is, hogy megfelelő irányba haladunk-e, hogy a férfiak és nők jogai közötti különbség csökkene, avagy stagnál, vagy növekszik. Tudnunk kell tehát, hogy a szemeszter szakpolitikái milyen eredménnyel jártak. Alapvetően erről szól ez a vélemény, egy, hogyha a többi frakciónak bármilyen kérdése van, akkor szívesen válaszolok. Fontosnak tartom tehát, hogy a bizottság egyértelmű hajlandóságot mutasson, hogyha ez nincs meg, hogyha a nemek közötti egyenlőség kérdésével nem hajlandó foglalkozni a bizottság, akkor fennmaradnak a jelenlegi problémák. Elnök, köszönöm, Sebastián úr! Igen. Fontosnak tartom, hogy a szakbizottságunk vélemény megírásáról döntött, hiszen évről évre nézzük, olvassuk az ország specifikus ajánlásokat, és az, hogy a nemek közötti egyenlőség nem szerepel itt, semmilyen hangsúlyt nem kap, azt hiszem, ez egy nagyon nagy hiány volt, ezt nem igazán lehet megmagyarázni sehogy sem. Ezért született ez a kezdeményezés, hogy egy véleményt írjunk erről, és aztán remélem majd figyelembe veszi a mi véleményünket az illetékes szakbizottság. Most a többi hozzászólás következik, ki szeretne még valamit mondani? Hát, azt kell mondjam, látszik, hogy a nyári szünet vége előtt járunk. Látszik a fáradtság is. Ez megnyilvánul itt a parlamenti vitákban is. De ettől még természetesen fontosak ezek a témák. Kozlovska asszony következik. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt egy egész jelentés van napirenden, és ezzel kapcsolatban, ezzel a konkrét jelentéssel kapcsolatban lenne egy megjegyzésem még. Először is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, szeretnék köszönetet mondani az európai szemeszterrel kapcsolatos előterjesztésért. A jelentésben szereplő célok, javaslatok képezik a nemzeti gazdaságpolitikáknak az alapját és az Európai Uniós kohéziónak is az egyik eszközei. Ezért olyan fontos, hogy helyesen és szolid alapokon folytassuk a munkát. A céljainkat csak úgy tudjuk elérni, hogyha a magánéletnek és a munkának, a karriernek az összeegyeztethetőségét a nők esetében is biztosítjuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nők egyenlőségének kérdése, az európai szemeszter céljainak elérése eh, szempontjából is egy rendkívül fontos dolog. Nézzük például a nyugdíjak eh, közötti különbségek kérdését. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos vitát még elmélyítsük, és az európai szemeszterrel kapcsolatban is foglalkozunk az egyenjogúság kérdésével. Eh. Köszönöm szépen. Úgy, tűnik, úgy tűnik, hogy más nem kért szót. Urtaszon úr viszont megérkezett. Van még 10 percünk a szavazás kezdetéig. Úgyhogy megadom a szót Urtaszon úrnak, hogy kiegészítse azt, amit a kollégája, Sebastian úr az imént elmondott. Köszönöm, mert hát nehéz lesz, mert nem tudom, mit mondott, nem voltam itt. De elnézést kérek. Hihetetlen közlekedési dugóba kerültem, nem értem ide időben. Látták a szöveget. A célunk ezzel az, hogy a számunkra fontos témák szerepeljenek az európai szemeszterben. Kiemelném, hogy az országspecifikus ajánlásokban, illetve a reformtervekben is mindenképpen szerepelnie kell a nemek közötti egyenlőségnek. Szeretnénk, hogyha a bizottság kiértékelni mindazt, amit eddig tett, a szemeszter keretében számos reformot hajtottak végre, vajon milyen hatása volt ennek. Négyes pont, bizonyára tudják, hogy a makrogazdasági egyenlőtlenségek folyamatában a szociális szempontokat is figyelembe veszik, ez a Tyson, jelent, jelentés. Nos, szeretnénk azt elérni, hogy itt legyenek olyan indikátorok, olyan jelzőszámok is, amelyek a nemek közötti egyenlőségről szólnak. Ez szerepel a véleményben is. És van egy utolsó gondolat a szövegben. Ez arra vonatkozik, hogy a beruházási terv, a Juncker terv milyen eredménye fog majd járni a nemek közötti egyenlőség területén. Jó lenne, hogyha lennének azért olyan területek, ahol közvetlen hatása van ennek a beruházási tervnek. Biztos megismételtem egy kicsit Sebastian kollégát, de hadd mondjam el, hogy pénteken van a módosítók benyújtásának a határideje, ez nagyon közel időpont. Reméljük, hogy addig sok módosító érkezik. Köszönöm. Köszönöm, Murtasun úr. Ami az utolsó pontot illeti, hadd mondjam el, hogy mi az ütemterv. A módosítók benyújtásának határideje július 17-e. Itt a szakbizottságban szeptember 15-én szavazunk, az Econban október 13-án lesz a szavazás, és a plenáris az októberi ülésen kerül. Ami a Hannibal jelentést illeti, ugye ez a földközi tengeri helyzetre vonatkozik, a módosítók benyújtásának a határideje szeptember 8. Október 15-én lesz itt a szakbizottságban a szavazás, a Libében november 16-án, és a plenáris a decemberben kerül. Ezzel a mai vita végére értünk. 5 perc múlva kezdődik a szavazás, addig lesz egy kis szünet. Valószínűleg 4.11-ig azért még megérkezik, még befut néhány kolléga. Dear colleagues, we will start with the vote. Kedves kollégák, kezdődne a szavazás. Comenzamos con los votos. Kezdjük meg a szavazást. Gondolom mindenkinél ott van a szavazókártyája hát ha szükség lesz rá. Kezdjük el a Vosenberg jelentéssel. Korábban érdekes vitát tartottunk erről. A nők karrier lehetőségei a tudományos világban, illetve üvegplafon. Kezdjük el, 40-es módosító mellette. Ellenem tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. A votación. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ezt is ellenőrizni kell. 43-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Con la misma mayoría queda aprobada. Jó, ugyanez a többséggel elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 54 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 57 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 67, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 68 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Ah, me dicen que mm, se me ha olvidado pasar. Azt mondják itt nekem, hogy a 63-ast elfelejtettem szavazásra bocsátani, úgyhogy ez következik, 63-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor folytatjuk, 68 mellette. Ellene most mi történt? Oké. Okay. <laughs> ja, hogy erről már szavaztunk. Jó, akkor a 69-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 70 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Mi következik? Szóbeli módosító. Sebastia úr részéről. Ugye? De ezt ismerik, megvan ön, önöknek? Jó, akkor szavazzunk is róla. Mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 71-es két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 72-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 74 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ezt mondtam. Nem? Hát elképzelhető. Jó, akkor én vállalom a felelősséget, hagyjuk a tolmácsokat. 78-as. Még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 79 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 80-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 81 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 82 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 83 mellette, 84 mellette ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 86 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 97-est visszavonták, 98-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 99 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 101 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 112 mellette Ellenem. tartózkodók elfogadtuk. 114 mellette nem. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító két részben Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ez nem egyértelmű, ezt ellenőrizni fogjuk. A négyes második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, elutasítottuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás következik, gépi szavazás következik, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentéstervezetet, 30-an szavaztak mellette, nem volt tartózkodó, egy ellenszavazott volt, gratulálunk Ozenberg asszonynak. Nézzük a következő témánkat. 2016-os költségvetés. mm democracy card, I have to say you know, or whatever. In the first moment, I said that we have to do Okay. Uh, one, two. ah, okay. Pasamos a la votación de, de las enmiendas. Nézzük a módosítókat. 6.000. 6000-es, jól mondom? 6000 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 6001. Ellene. Ö, tartózkodók. Elfogadtuk. 60-30 mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadtuk. 6002. Ez egy új verziója a tanács álláspontjának mellette. Ellene. Csartózkodók. Hát ezt ellenőrizni kell, nem látom, hogy ki hogy emeli a kezét. 6002-ről szavazunk. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6003 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6004 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6005 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6006 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6007, ez is új verzió, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6024 új verzió mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6008 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6009 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6025 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6029 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6031 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 6032 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 6027 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 6010 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 60 új verzió mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6012 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6013 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 6028 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-14 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60-15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60-20, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 60-21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-22 új verzió mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6019 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6017 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6026 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor elfogadtuk a módosítókat, nézzük a következő jelentésünket. Ez a kohéziós politikáról és a marginalizált közösségek ről szól. Enmienda de compromiso, uy no. Egyes. 21-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 26-os módosító következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 29. Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39, itt van egy nyelvi javítás, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, nem egyértelmű. A második részről még egyszer szavazzunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Aprobada. La enmienda... Elfogadtuk 40-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell, 49-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók ellenőrizni kell, tehát a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 52 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 53 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 54 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodó, elfogadó. 10 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró Gépi úton fog történni, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleménytervezetet 21 egy arányban, és volt 9 tartózkodó. Gratulálunk! Y pasamos a la votación del Nézzük a következő jelentést. egészségügy és biztonság a munkában 2014-2020 EU stratégiai keret, Borzanasszony jelentése. Kezdjük el a munkát. 33-as mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg ezt még egyszer. 33-asra még egyszer szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 34 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A 39-est fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elutasító. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de azért érdemes lenne ezt ellenőrizni. Kettes kompromisszumról szavazunk. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Jó a szemem de nincs túl nagy önbizalma. Elfogadtuk. 48-as következik. Ugye? Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 49-es két részben első rész mellette, nem, három részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 42-es, két részben, első rész mellette. 52-es, 52-es helyesbít az elnök, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53-as mellette a második rész ellenőrizze? Azt mondtam, hogy elutasítottuk. Jó, hát ellenőrizzük. Második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Ezt is jól láttam. Pasamos a votar. 53-as következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellette ellene várom tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette. Ellene a tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 76 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettő mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négy mellette ellene tartózkodók elutasítva. Öt mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hat mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hét mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 8 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadók. 13 mellette ellene. Tartózkodók ellenőrizni fogjuk. 13-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a 14, votos a 14-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es következik mellette, ellene, tartózkodók, nem látszik jól, a 24-est ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. <laughs> Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Hát ezt most egyáltalán nem láttam jól. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación y queda aprobado por 19 votos a favor. Elfogadtuk, 19 szavaztak mellette, 8 tartózkodó volt és 4 ellen szavazott. Gratulálunk. pasamos a la votación eh, de la... Következik a Gender Mainstreaming Amendments. Ez a DELI jelentés az európai mikrofinanszírozási segélyről. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas, itt van egy szóbeli módosító is Urtaszun úrtól, ugye? Igen, elmondanám, hogy mi a helyzet, nincs meg mindenkinek, felolvasnám. We would be changing the amendment. A módosító tehát így néz ki. Number of women participating on the labor market are primary breadwinners for their families. Egyre több nő, egyes számú kenyérkereső a családban, tehát ez lenne a módosított változat. Elnök, el tudjuk fogadni Hurtaszon úr módosítóját? Igen, köszönjük. Jó, akkor erről szavazunk hármas mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene Tartózkodok, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Y pasamos a la votación. jön a Le Grip jelentés, egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. Pontosan végeztünk, amikorra kellett. Sikerült el teljesíteni a feladatot, annak ellenére, hogy az elnök asszony kicsit megküzd a nehézségekkel. Nézzük a következő napi rendi pontunkat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 Continuamos con, con la comisión. Folytassuk a szakbizottsági ülést. Eszmecserére kerül sor a luxemburgi soros elnökség képviselőivel. A luxemburgi soros elnökség nemrégiben kezdte meg a munkáját. Üdvözöljük körünkben Musz asszonyt, Mucs asszonyt, az egészségügyi és esélyegyelőségi minisztert. Már többször volt alkalma velünk együtt működni. Megpróbáljuk mi is elérni azt, hogy a soros elnökségekkel lehető legjobban együtt tudjuk működni a prioritást, jelentés, prioritást jelentő dolgokban. Nos, úgy reméljük, hogy a Luxemburg elnökség során ez az együttműködés még szorosabb lesz. Vannak olyan témák, amelyek napirenden vannak, és reméljük, hogy a luxemburgi elnökség egyfajta lendületet ad ezeknek majd, hogy ezen projektek meg is tudjanak valósulni. Mucs asszonynak adom meg tehát most a szót, utána pedig a frakciók szószólói következnek. Üdvözöljük ön, itt. Kérjük, érezze otthon magát, reméljük, hogy majd pozitív eredményeket visz haza innen, és reméljük, hogy elő segíthetjük a nemek közötti egyenlőséget Európában. Ez itt minden jelenlevőnek a közös tűzése parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy bemutathatom a luxemburgi soros elnökség prioritásai. Felszólásomban nem csak a az elnökségünk prioritásaira térnék ki, hanem az isztambuli konvenció ratifikálására is. Tudom, hogy ez a témának átrendkívüli mértékben érdekli a luxemburgi elnökség egy olyan szakaszban lépett, amikor nagyon sok kihívással kell szembe nézni az Európai Uniónak. Válság van, a nők és a férfiak nem egyenlőek, a válság következményei miatt sem illetve megszorítási intézkedések miatt sem. Nagyon sok országban került sor ilyen intézkedésekre, és ez jobban sújtja a nőket például ami az elbocsátásokat illeti, a szegénységet, illetve a szociális problémákat. Nagyon sok nő számos problémával néz szemben, például a gyermekeiket egyedülnevelő anyák, a kisebbségek, a kisebbség képviselője, bevándorlók, és így ezek a problémák felerősödnek válság idején. Ami az Európai Unió politikáit illeti, nagyon fontos egyértelműen azonosítani és figyelembe venni a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségeket, illetve nagyon fontos garantálni azt, hogy e, minden stratégiának ki kell térnie a gazdaság fellendítésére, illetve meg kell vizsgálni a politikákat a hatások tekintetében is a nőkre és a férfiakra nézve. 2014. Eh, szeptemberében a gender budgeting eh, koncepcióját egy workshop taglalka, eh, taglalta, 2015-ös időszakra nézve ezt a workshopon az Európai Parlament szakbizottsága szervezte, és azt gondolom, hogy a gender budgetingnek igenis nagyon fontos jelentősége van, nagyon fontos a különböző költségvetési politikákra kitérni, ezek hatásaira a nőkre és a férfiakra. a különböző ajánlásokat, ajánlásokat illeti, amelyeket megfogalmaztak ezen a workshopon, nagyon gyümölcsözőek voltak, a jó gyakorlatokról sokat tudtunk meg az Európai Unió tagországokról, országaiban, és arra bátorítjuk a tagországokat, hogy alakítsanak ki stratégiákat, mint például az Európai Egyenlőségi Intézet stratégiája, ami a nők és a férfiak között egyenlőséget illeti. A bizottság az év végén, a sorselnökség végén megpróbálja ezt az aspektus, aspektust más stratégiákban is érvényesíteni. És nagyon fontos akkor ebben elkezdett utat folytatni, a válság kapcsán is. Nagyon fontos, hogy az esélyegyenőség eh, továbbra is ambiciózus téma maradjon, illetve a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeknek hatása van számos területen, amelyeket közösen kezelünk. A gender mainstreaming elvét minden területen alkalmazni kell, integrálni kell ezt a kifejezést, és ez nélkülözhetetlen a kifelé történő közvetítés szempontjából, nagyon fontos világosan azonosítani az egyenlőtlenségek okait minden egyes politikai területen, illetve nagyon fontos konkrét célokra javaslatot tenni, megfelelő eszközökkel. Luxemburg ebben az irányban tökéli el magát, és a biztos asszony is tette erről említést. 21 tagország eh, írt el egy közös dokumentumot, amit az Európai Bizottságnak küldtünk el, és fontosnak tartjuk a közösségi független stratégia kialakítását az esélyegyenlőség témájában. Tehát itt egy kifejtetően közvetítésbeli kérdésről is szó van, de a prioritásokról, illetve a politikai szavahihetőségről is. Hölgyeim és uraim, a luxemburgi elnökség az esélyegyenlőséget prioritásként kezeli, mind a nemzeti felépés szempontjából, mind nemzetközi szinten. Éppen ezért az új kormány 2013-ban az esélyegyenlőséget vezérelvként definiálta a kormányprogramban. Vannak olyan tagországok, akiknek külön minisztere van az esélyegyenlőségi kérdésekre, 1995 óta, és ez a törekvés, a lépésre való törekvés az esélyegyenlőség témájában a harmadik cselekvési tervet is meghatározta, amelyet az új kormány fogadott el. A kormánynak közös felelőssége van, és az esélyegyenlőségi terv azt is jelenti, hogy az összes miniszternek ehhez hozzá kell járulnia. A politikai célok megvalósulása úgy érzem, hogy közös felelősség és több területen átívelő. Éppen ezért minden egyes főosztály a minisztérium rögzítette azokat a konkrét célokat, amelyeket az elkövetkezendő években meg szeretne valósítani. Az együttműködés és az interdisziplinaritás jegyében szeretnék az esélyegyenlőségi miniszterek tovább vinni az Európai Unióban is az esélyegyenlőségi kérdéseket. A luxemburgi soros elnökség prioritásai hoz pedig transzverszális megközelítésre van szükség, és itt eh, az összes politikai területen közös erőfeszítésre van szükség, illetve európai erőfeszítésekre. Az olasz eh, elnökség alatt eh, az esélyesek kérdése Európában egy le nem zárt történet, amely konferenciát Romában szerveztek, luxemburgi elnökség a trióval egy közös nyilatkozatot írt alá az esélyegyenlőség érdekében, és ez a nyilatkozat azt a cél szolgálja, hogy az alapelveket érvényesítse, illetve a három um, elnökség prioritásait. luxemburgi elnökség uh, szintén kivette ebből a részét. Az első etap a nők egyenlő arányú részvétele a döntéshozatalban, gazdasági és politikai döntéshozatalban, mivel ez egy jelentős gyenge pontja a politikáknak az Európai Unió legtöbb tagországában. Éppen ezért szerettünk volna mindent megtenni a érdekében, hogy ebben a témában európai szinten is tovább tudjunk lépni. Tehát nagyon fontos az esélyegyenlőség érdekében többet tenni, a politikai döntéshozatalban, gazdasági döntéshozatalban, és a nemdégi számadatok is ezt támasztják alá, amelyet az esélyegyenlőségi mutatók is tükröznek. Ami a politikai döntéshozatalt illeti, az EU-ban a férfiak több mint három negyedét töltötték be a miniszteri posztoknak, és jelentős különbségek mutatkoznak meg a különböző tagországok között. Ugyanez igaz a nemzeti parlamentekben való női képviseletre is, A helyzet regionális szinten némileg jobb a közigazgatásban, de körülbelül egy harmada a posztot betöltőknek nő, kétharmaduk férfi. Ami a gazdasági döntéshozatalt eh, illeti általában, illetve a nők részvételét az adminisztratív tanácsokban, a nők részvétele 16%-os, amely nagyon gyenge eredmény, még akkor is, hogyha kis eh, 6%-os növekedést érzékeny 2005 óta. 2012-ben csak 6, 6 tagország érte 20%-os női képviseleti arányt. Ezek a számok azt mutatják, hogy nagyon fontos a nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket is megerősíteni, annak érdekében, hogy a gazdasági politikai szférában több nő tölthessen be vezető szerepet, és ez egyik legfőbb prioritásunk. Tehát eh, a luxemburgi elnökség politikai felelősségének teljes tudatában 40%-os női képviseleti arányt eh, tűzött ki, a közszférában 2019-ig, ami a magánszektort illeti, a kormány aktív támogatást nyújt az európai írás érdekében. A tőzsdén jegyzett cégekben a női tagok képviseletének erősítése érdekében ez lehetővé teszi azt, hogy ezek a magánvállalatok egy jobb egyensúlyt tudjanak ebben a tekintetben megvalósítani. Ami a politikai döntéshozatát illeti, Luxemburg jobban teljesít az átlagnál, viszont a nők aránya még mindig jóval alatta van a férfiakénak. A kormány a pártfinanszírozáson vonatkozó rendelkezést szeretné megváltoztatni, és szeretné, hogyha az elkövetkezendő választásoktól fogva, 2018-tól fogva legalább 40% a jelölteknek nő lenne. És azok a pártok nem kapnak finanszírozást, akik ezt a kultát nem tartják tiszteletben. Közösségi szinten is növelni szeretnénk a nők képviseletének arányát, a gazdaság és politika döntéshozatalban. Az Európai Parlament irányát eh, tervezete szintén jobb egyensúlyt eh, szeretne megvalósítani a bőrzén eh, jegyzett cégek esetében is nagyobb női képviseletet szeretne megvalósítani. Én ezt az irányelv tervezetet támogatom, ami a kótákra vonatkozik. Rendszeres, intenzív kapcsolatok valósultak meg számos kollégával, és gratulálni szeretnék az olasz soros elnökségnek az előrelépésekért ebben a témában. Nagyon fontos, hogy a második fél év soros elnöksége és elemzést készítsen majd arról, hogy a tagországok milyen mértékben tudták a pekingi platform ajánlásait megvalósítani, a luxemburgi elnökség, mint említettem, a döntéshozatában szeretné a nők arányát javítani, és az esélyegyenlőségi intézet jelentést készít a megvalósított előrelépésekről, és a pekingi döntések megvalósításáról. A tanulmány eredményeit pedig egy magas szintű csoport találkozóján 2016 és 2017-ben folytatjuk. A tanulmány eredményeit egy nemzetközi konferencián is be fogjuk mutatni, amelyet október 15-16-án valósítunk meg, és az Európai Parlamenti képviselő Evelyn Régnél szervezi ezt, aki jelentés tevője ennek a témának. Az EBSCO tanács 2015. decemberében végkövetkeztetéseket fogalmaz majd meg. A második prioritás a, a foglalkoztatás munkaerőpiac. Nagyon fontos a női foglalkoztatási arányt javítani, és Luxemburg támogatja a 2020-as európai stratégián 75%-ra szeretné növelni 2020-ig a nők foglalkoztatási arányát. Nagyon fontos, hogy a nők foglalkoztatási arányának javítása a kirekesztés ellen is küzdjön, a szociális kirekesztés és a szegénység ellen, hiszen a munkaerőpiaci feltételek javítása a nők számára ezt a célt szolgálhatja. Tehát eh, nagyon fontos prioritás a munkaerőpiacon való részvétel. A gazdasági és politikai posztokon történő megerősítés, olyan posztokon, amelyek főleg férfi posztok voltak. Nagyon fontos, hogy folytatódjon a magánszférában és a szakmai e, kérdésekben is. A luxemburg és egyenlőségi miniszter szintén felkarolt ezt a kérdést és szeretné megragadni ezt az alkalmat az informális tanácsülésen is, EBSCO informális tanácsülésén, július 16-17-én, azaz néhány nap múlva. És az összes esélyegyenlőségi minisztert meghívtuk erre a találkozóra. A férfiak ellen is előfordul a diszkrimináció, az esélyegyenlőség felborulása, és áldozatul eshetnek különböző előítéleteknek, ami a a betöltött szerepüket illeti. Ezek az előítéletek bizonyos tradicionális szerepekből indulnak ki, többek között a magánélet és a munka összeegyeztethetősége terén. Vannak olyan férfiak, akik nagyobb rugalmasságot szeretnének, eh, annak érdekében, hogy családjukat és munkájukat össze tudják egyeztetni. A társadalom általában a férfiaknak szánja azt a szerepet, hogy egyedüli családfenntartóként jelenjenek meg, és a vállalatokon belül nem terjedt még el az a gyakorlat, hogy ugyanolyan rugalmasságot szálljanak a férfiaknak, mint a nőknek a család és munka összeegyeztethetősége szempontjából. Nincsenek azonnali válaszok ezekre a kérdésekre. Hát nagyon fontos egyelőre előkészíteni a terepet, és a következő elnökségek fontos, hogy elmélyítsék a témát meg kell vizsgálni azt is, hogy vannak-e már jó tagországi példák, jó gyakorlatok. A tanács informális ülésén három alkalmat szeretnénk megragadni. Nagyon fontos, hogy az esélyegyenlőségi miniszterek eh, megfelelő fórumon találkozhassanak. Ilyen fórum egyelőre még nem létezik illetve meg kell vizsgálni azt, hogy a férfiak milyen szerepet tölthetnek be, töltenek be a döntéshozatalban, illetve a munkaerőpiacon. És a luxemburgi soros elnökség egy másik konferenciát is tervez, amelyet a munkaügyi miniszter elnököl, majd a foglalkoztatásügyi szociális miniszter is részt vesz ezen, Ez a konferencia azon témákkal foglalkozik, amelyeket közösen taglalunk. Több területet is átölel majd ez a konferencia, finanszírozás, pénzügyi kérdések, foglalkoztatás, társadalombiztosítás, család, stb. témákat. És harmadik prioritásként szeretnénk a gender mainstreaming elvét erősíteni a különböző politikákban, különböző európai intézményekben, mint ahogy ez elhangzott. A, az áprilisi EBSCO ülés szintén integrálta ezt a pontjai közé, Mondanék is egy példát. Luxemburg elnökség kialakított egy programon, az Európai Kutatási Térségen belül szeretné elmélyíteni a kutatási programjait, illetve értékelés alapján szeretne rekrutálni átlátható kiválasztási kritériumok alapján, illetve nem diszkriminatív módon szeretne eljárni. Végezetül pedig, pedig negyedik prioritásként a luxemburgi elnökség hangsúlyt helyez a nők jogainak eh, erősítésére, a pekingi eh, cselekvési platform ajánlásainak megfelelően az együttműködés jegyében, a millenáris célok megvalósítása érdekében. Nagyon fontos, hogy 2015 után is folytassa az Európai Unió ezt a munkát. És fontos, hogy az esélyegyenlőség külön célként is megvalósuljon, illetve az összes területet átható módon is. Ami a fejlesztési együttműködést illeti, Luxemburg nemzeti stratégiájában is integrálta ezt, és a luxemburgi illetékes miniszter szektoriális együttműködésre tett javaslatát, illetve világos mutatók kialakítására annak érdekében, hogy az együttműködést mérni lehessen a fejlesztésben. Úgy érzem, hogy ez egy kivételes példaértékű megközelítés. Hölgyeim és uraim, Tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos témák, amelyekkel önök rendszeresen foglalkoznak, de bizonyos témákat nagyon fontosnak tartanak, de ezeket nem biztos, hogy a luxemburgi soros elnökség meg senki tudja dolgozni. Minden elnökségnek megvannak a prioritásai, viszont rövidi idő rendelkezésre 6 hónap, megosztott kollektív felelősség érvényesül, Nagyon fontos az előre meghatározott témákhoz tartani magunkat, például a nők ellen elkövetett erőszak nem szerepel a mi elnökségünk prioritásai között, viszont Mindennyiunk számára prioritást jelent ez a kérdés. A trió közös nyilatkozatára hívnám fel még a figyelmet. Nagyon fontos külön erőfeszítéseket tenni annak érdében, hogy a nők elleni erőszak megszűnjön luxemburgi elnökség továbbra is aktív szerepet szeretne betölteni az erőszak elleni küzdelemben, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Csádon belül elkövetett erőszak ellen 2003-ban fogadott el a luxemburgi elnökség egy tervet, megfelelő szakemberek bevonásával. és a miniszterek rendszeresen indítanak információs és figyelemfelkeltő, valamint megelőző kampányokat. Eddig 36 európai ország írta elő alá a az isztambuli konvenciót, Luxemburg fel fogja gyorsítani majd a ratifikálással kapcsolatos lépéseket, illetve létrehoz egy munkacsoportot, Azért, hogy az Európa Tanács és a tagországok ratifikálják a konvenciót. 2015 márciusában a miniszter eh, bemutatta az első felmérést, amelyet egy luxemburgi intézet készített a családon belüli erőszak okairól. Két évig készült ez a felmérés, megpróbálta bevonni ebbe a szakembereket is, és a nemzetközi nőnapon került bemutatása a felmérés egy nagy nemzetközi konferencián, az elmúlt évben nemzeti és nemzetközi szakértők részételével. Ez a tanulmány alátámasztotta azt, hogy a nők általában um, áldozatai, a férfiak pedig elkövetei, elkövetője családon belüli erőszaknak. A férfiak is kiserányban lehetnek családon belül elkövetett erőszak áldozata, és nők is válhatnak családi erőszak elkövetőivé. Tehát fontosnak tartjuk a jelenség részletes vizsgálatát, és fontos, hogy a pszichoszociális segítség ne csak az áldozatokra terjedjen ki, hanem foglalkozzon a az elkövetőkkel is, a visszaesést megakadályozva. Azt javasoljuk, hogy a nemzetközi szervezetek vegyék figyelembe ezeket az aspektusokat, hiszen nagyon bonyolult valóságról van szó. Az erőszak definíciója, a nők elleni erőszak definíciója, családom belül elkövetett erőszak definíciója, más és más a különböző nemzetközi szervezeteknél. Nagyon fontos differenciált megközelítéseket alkalmazni és egyetértek azzal, hogy egy közös európai terminológiára van szükség a mutatók kialakításában is. A luxemburgi elnökség üdvözli az Európai és Egyenlőségi Intézet uh, felmérését. hiszen az erőszaknak vannak fizikai, um, pszichikai lenyomatai is. Tehát itt nem csak eh, orvosi költségek merülnek fel, hanem eh, bírósági, igazságszolgáltatási kérdések is. que j'aimerais évoquer, celui de la prostitution. Aztán vannak egyéb kérdések is, például a prostitúció elleni harc, ez sajnos nem jelentkezik itt konkrétan kifejtve, de Franciaország, Németország vagy, a, vagy Hollandia jelenleg vitatják meg nemzeti szinten ezt a kérdést. Az a kérdés, hogy melyik a legjobb jogi modell ahhoz, hogy megfelelően kezeljük a prostitúció problémáját, Az Európa Tanács is megvitelt egyébként ezt a témát, és állásfoglalást fogadott el, miszerint a prostitúció modernkori rabszolgaság Európában. Svédország egyébként például a kliens re, a klienset helyezni előtérbe jogi felelősségvállalás szempontjából tehát európai, európai szinten is mindenképpen kéne ezzel a témával foglalkozni. Miniszteri szinten kollégáimmal mindig is megtárgyaltam ezt a témát. A prostitúciót, illetve az emberkereskedelmet mindenképpen megerősítette európai fellépésre van szükség. Hölgyeim és uraim, van itt még egy téma, amire konkrétan nem tér majd ki az luxemburgi elnökség, de ami számomra rendkívül fontos. Ez a férfiak és nők bére és fizetések közötti eltérés, sajnos az Európai Unióban a mai napig ez egy szomorú valóság. Márciusban ez a különbség 16,4% volt átlagosan. 2008-ban ez 17 0,2% volt, tehát alapvetően csökkent, bizonyos a legtöbb tagállamban csökkent, de van 10 tagállam, ahol nőtt ez a különbség. A nők munkaerőpiacra való kerülésük, kerülése e, elvileg egyfajta stratégiai célkültűzés, és ennek egyik célja az, hogy csökkenjen a férfiak és nők bérek közötti különbség, de rendkívül fontos az is, hogy a sztereotípiák ellen harcoljunk. Itt konkrétan arról van szó, hogy a karrierben, tehát a munkavállalás során ez megszűnjön, illetve, hogy többféle karrier közül választhassanak a nők. Meggyőződésem, Hogyha támogatjuk a nőket abban, hogy gazdasági és politikai döntéseket hozzanak, az is segít majd abban, hogy csökkentsük a különbséget a férfiak és nők fizetése között. Ehhez azt kell, hogy a mentalitásunk megváltozzon, hogy tényleg el tudjuk érni azt a célkütőzést, hogy azért a munkáért ugyanazt a bért kapják a férfiak és nők. Elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam önökhöz, tisztelt Hölgyeim és Uraim, de szerettem volna a luxemburgi, luxemburgi elnökség prioritásait bemutatni. Nagyon örülök annak, hogy eljöthettem ide kollégámmal, a családügyi miniszter asszonyjal együtt, és természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdésékre. Eddig is az eddigiekért is megköszönöm a figyelmet. Muchas gracias, eh, Köszönöm, miniszter asszony. Nagyon-nagyon részletesen ismertette a célkitűzéseket. Alapvetően minden olyan kérdéssel, vagy majdnem minden olyan kérdésről beszélt, amivel mi foglalkozni szoktunk. Úgyhogy megköszönöm, hogy ilyen részletes volt. Ugye az előző gyakorlattól eltér. Most pedig kollégájának, a miniszterasszonynak adná meg a szót, és utána a többi képviselő, illetve utána a képviselő következnek, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnökök, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy meghívást kaptam a mai napon ide a Nőjogi Bizottságba a roma személyek eh, integrációs folyamatáról szeretnék beszélni, illetve a cigány ellenesség eh, eh, jelenségét ellen hogyan kívánunk harcolni, erről fogok beszélni, erről, ezzel kapcsolatban elmondanám a, munk, a munkaprogramunkat, hogyan milyen módon képzeljük el a diverzitás melletti harcot. A bizottság az európai az Európa Tanács, a civil társadalom, mindannyian hihetetlen erőfeszítéssel küzdenek azért, hogy a romák integrációját segítsük Európába. Engedjék meg, hogy néhány példával éljek. régiben, április 15-én az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, amely arra kéri a tagállamokat, hogy a második világháború alatt végrehajtott roma népírtást ismerjék el, illetve hogy a roma holokauszról is emlékezzenek meg. Az április 8-i Roma, Nemzetközi Roma Nap kapcsán hozta ezt meg, ezt az állásfoglalást az Európai Parlament. A romák nagyon nagy árat fizettek a második világháborúban. Utána a romák inklúziójára vagy integrációról szóló első konferenciát is megszervezték idén tavasszal, ez kiváló eszmecsere lehetőség volt a tagállamok között. Március 16-án történt ez. Május 19-én rendkívüli tanácsülésben a nemzeti roma integrációs politikákat vitatták meg, 2020-ig. Az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyhöz való hozzáférés, illetve a lakhatáshoz való hozzáférés területén kívánnak, kíván a tanács lépéseket tenni. A luxemburgi kormány támogatja, hogy az egyenlőség nevében elérjük azt, hogy minden egyforma helyzetben lévő személyt egyformán kezeljünk. Az egyforma, az egyenlő bánásmódot támogatja tehát a luxemburgi kormány, függetlenül attól, hogy milyen etnikumú szeméről vagy származású szeméről van szó. A a lakosság 46%-a Luxemburgban nem luxemburgi származású, ezzel is indokolhatjuk ezt a fajta hozzáállást. a nemzetiségek, az etnikumok, a kultúrák egyfajta olvasztó tégeje Luxemburg, és ez hatással van a teljes luxemburgi társadalomra. Luxemburgban a romák integrációja szerves része a globális integrációs politikának, és harcolunk a diszkrimináció ellen. 2013. december 9-én az EBSCO tanács egy ajánlást fogadott el abban a témában, hogy a tagállamokban hogyan lehet hatékonyan küzdeni a romák kirekesztése ellen, nemzeti stratégiákat kellett megfogalmazni, és nemzeteket átívelő dimenziót is megfogalmaztunk. A gyermekek és a nők helyzetére kütön kitérték. 2012-ben az Európai Bizottság egy nemzeti kontaktpont hálózatot építettünk, épített ki a tanács. A romákat támogató szakpolitikáknak volt vízhangja az Európa 2020 stratégiában is, az európai szemeszterben bizonyos tagállamok ajánlásokat fogalmaztak meg, bizonyos tagállamoknak ajánlásokat fogalmaztak meg, hogy a, romákat, a romákkal való bánásmódot javítsák. Az Európa Tanácsban van egy szakértői csoport, amely a nemzeti szakpolitikákat értékeli ki, illetve ők felelősek a bevált gyakorlatok cseréjéért is. Hölgyeim és uraim! A sok projekt és a sok projekt és kezdeményezés óta sajnálatos még módon még mindig nagyon sok roma esik áldozatául a diszkriminációnak, a hátrányos megkülönböztetésnek. Sok lépést tettünk, de vajon ez elegendő volt-e? Sajnos erre nem el kell válaszolnom. bizonyos tagállamokban a valóság azt mutatja, hogy még sok dolgunk van, és nagyon messze állunk attól, hogy a roma származású személyek integrálva lennének a társadalmunkba. Az Európai Parlament állásfoglalásával tehát egyetértek, mindent meg kell tenni azért, hogy minden gyerek, a roma gyerekek is ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, tehát hozzáférhessenek az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a lakhatáshoz, tehát méltányos életkörülményeik lehessenek, amelyek lehetővé teszük számukra, hogy teljes életet éljenek. Nagyon fontos, hogy a nők jogaiért is harcoljunk a roma közösségeken belül. Attól tartok, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha a befogadó társadalmak mentalitását meg tudjuk változtatni, és arra neveljük a befogadó közösséget, hogy tiszteljék a romákat. Ez egy két irányú folyamat. Nem elég csupán a kedvező feltételeket megteremteni, és megfelelő eszközöket létrehozni, azt is el kell érni, hogy a befogadó társadalom pozitívan viszonyuljon ahhoz a személyhez, aki integrálódni szeretne. Ahhoz, hogy valakit befogadjunk, ezt a szemét meg kell ismerni, meg kell érteni. Nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a fiat, az embereket, a lakosságot arról, hogy milyenek az életkörülménye, az életstílusa, a kultúrája a romáknak. Az előítéletek ellen kell harcolni, meg kell változtatni a mentalitást, és ítélkezés, előzetes ítélkezés nélküli kultúra kialakítására van szükség. Az az elképzelésünk, hogy mindenkit egyforma bánásmódban kell részesíteni, függetlenül attól, hogy milyen nemű, milyen handicappel rendelkező szeméről van szó, milyen a vallások, milyen a meggyőződésük, milyen az eredetük, az etnikumuk. A romák integrációja egy rendkívül bonyolult probléma, éppen ezért egy integrált megközelítésre van szükség. A szociálpolitika, illetve általánosságban a lakosság nevelése is részét képezi ennek a folyamatnak. A luxemburgi elnökség két eseményt is szánna ennek a témának. Luxemburgban október 23-27-től egy magas szintű ö, diszkrimináció ellenes csoport fog ülésezni, és aztán pedig egy másik fórumot is tartunk, amikor is a diszkrimináció témáját tárgyaljuk meg, az egyenlő bánásmódot, illetve a, diverzi, a diverzitás kérdését is. A sajtó szerepét is körüljárjuk, Megnéz, megnézzük azt, hogy a különböző médiák mit tehetnek azért, hogy a diverzitás különböző formáit jobban el tudjuk fogadni. A sajtónak nagyon komoly szerepe van, tehát október 28-át szenteljük ennek a témának. Meggyőződése, hogy a sokféleség jót tesz a társadalomnak. Meg kell tanulni magunkat megismerni, és egymást tisztelni. Ha valakit ismerünk, az azt jelenti, hogy a múltját is ismerjük, a történetét, a sorsát. Április 15-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, annak is ez az értelme háttere. Az előítéletek és a diszkrimináció ellen, tehát mindenképpen harcolni kell a román esetében is. A romák ellen elkövetett népírtásról való megemlékezés, és jó módja annak, hogy elkezdjük ezt a folyamatot, hogy a romák elleni diszkrimináció jelenségében fellépjünk. Fontosnak tartom, hogy a romák története, történelme a mi kultúránk, a mi történelmünk része legyen. Így integrálódhatnak csak társadalmunkban romák. Nagyon fontos, hogy a két kultúra között legyen párbeszéd, az intézményrendszerek között is legyen párbeszéd, ez mindenképpen jót tesz az, e- a lakosságnak, illetve a roma közösségnek is. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon. Köszönöm a figyelmet és szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindkét miniszternek. Nagyon átfogó véleményeket hallottunk a luxemburgi miniszter minisztériumoktól. Most pedig a kérdések és a válaszok következnek. ötösével fogják feltenni a kérdéseket a kollégák. Köszönjük asszony az első. Frau Vorsitzende und äh, herzlichen Dank an die Elnök asszony, köszönöm szépen a miniszter asszonyoknak ezt az igen átfogó bemutatást. Azt gondolom, hogy termékeny talajra hullottak az önök szavai. A néppárt számára nagyon fontos az emberi tőkébe történő beruházás. Önök nagyon fontos pontokat említettek, a nők foglalkoztatási arányának kiterjesztéséről is hallottunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében a parlament részéről is, hogy ezt segítsük a munkaerőpiaci feltételek az egyenlő bérezés kérdése, továbbra is probléma. A különböző tagországok ezt máshogy szabályozták, 60%-os az EU-s átlag, van jellemző a különbség nők és férfiak fizetése között, és ez még súlyosabb a nyugdíjak közötti különbséget tekintve. 38%-os ez a különbség. Kolléganőm Záborszka asszony megvizsgálta egy rendelkezés lehetőségét, és intenzív együttműködést szeretnénk folytatni a tanácsal, ennek érdekében jogalkotást érjünk el, illetve modernizáljunk. Önök szóltak a gazdasági és politikai döntéshozatalban való egyenlő képviseletről, nők arányának javításáról. Mi a helyzet az igazgató tanácsok női tagjairól? szóló irányelvvel. A nagy frakciók ezt az irányelv tervezetet támogatták, és önök mit terveznek annak érdekében, hogy ezt a dosszét lezárják. Ezzel kapcsolatban várunk információt. Az isztambuli konvenció ratifikálásáról is szó esett. Itt pedig azt szeretném megkérdezni, hogy mik az elvárásaik és mit tervez majd a luxemburgi elnökség tenni ezen a területen. Egyetértünk abban, hogy ez nagyon fontos téma, néhány tagország már elért a konvenciót, nagyon fontos, hogy a nők elleni erőszak ellen felvegyük a küzdelmet, és itt is konkrét válaszokat várok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hannibal asszony. Köszönöm szépen. Maria Reiner nevében, a szociálista koordinátora nevében tenném fel a kérdést. Először is mindkettőjüknek köszönöm szépen ezt az igen átfogó, nagy eltökéltségről tanúskodó beszámolót. Nagyon örültünk mindennek, amit hallottunk, és úgy érezzük, hogy a, a luxemburgi elnökség komolyan veszi ezeket a témákat. Téner asszony gondolatait osztanám meg önökkel. A prioritásai között szerepel az, hogy a női munka női foglalkoztatást erősíteni szeretnék, ha ezt tényleg eh, növelni szeretnék, akkor nagyon fontos, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetősége területén az anyasági szabadság területén is tegyenek. Az Európai Bizottság javaslatot készít, irányelv tervezetet az anyasági szabadságról, a parlament véleménye ellenében megy. Nagyon fontos megújítani a párbeszédet. Fontos, hogy ne szülessen precedens, és megmaradjon az intézményközi egyensúly. Nagyon fontos jogalkotási munkát végedni. Úgy tűnik, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje nem működik. A bizottság arról számolt be, hogy a hónap végére egy roadmap-et készít, viszont speciális információkat nem kaptunk erről. Meg szeretném kérdezni, hogy most esetleg kaphatnánk-e szélesebb körű tájékoztatást mit szeretnének tenni majd a munka és a család jobb összeegyeztethetősége érdekében. Különösen, ami az anyasági irányelv tervezetet illeti. Szeretném az elhangzongattakat kiegészíteni saját kérdésemmel, és az emberek kereskedelme prostitúcióra vonatkozik. Mint ahogy tudják, nagyon sokat tettünk az embercsempészet kereskedelem eh, ellen küzdemjegyében én voltam ennek a témának a koordinátora, az Európai Parlament elfogadott egy jelentés az elmúlt héten, én voltam a jelentéstevő prostitúcióról szólt a jelentés, és a svéd modellt javasoltuk. Tehát nagyon örülök annak, hogy az önök elnökséges szeretne foglalkozni a témával. És fontosnak tartanám ezt, hogyha megállapodást tudnánk elérni ezekben a nagyon fontos témákban az csempészet elleni küzdelem jegyében. Köszönöm. Madame Zsitnánszka, please. Köszönöm, Zsitnánszka asszony következik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať. Köszönöm. Először is engedjék meg, hogy az ECR nevében köszönetet mondjak a két miniszter asszonynak, hogy lehetőség nyílt erre az eszmecserére szeretném azt is megköszönni, hogy ilyen részletesen mutatták be, hogy mit terveznek tenni az egyenlő bérek kérdésében, vagy egyéb témákban is. Káne, asszony részletesen kizért a romák kérdésére, a diszkrimináció kérdésére. valójában nem olvastam ezt a kérdést a prioritásai között, örülök annak, hogy ezt mégis fölkarolják. Hazámban ez egy nagyon fontos téma, sajnos, még mindig, mert ugyan vitázunk róla, de nem tudjuk megoldani ezt a problémát, diszkriminálunk a lakosság egy része ellen. Néhány kérdésem lenne. Első látásra ezek nem kapcsolódik a témához, de valójában mégis. Önök a programjukban azt írják, uh-huh. hogy a demens személyeket szeretnék, demens személyek számára szeretnének létre, szeretnék létre lehetővé tenni azt, hogy megfelelő orvoslási lehetőségekhez vagy gyógyítási lehetőségekhez jussanak hozzá ezt hogyan gondolják konkrétan megvalósítani? Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát az egészségügyi eljár, az egészségügyi ö, juttatásokat és szolgáltatásokat mindenképpen javítani kell. Aztán ott van az oktatás kérdése. Mindig arról beszélünk, hogy szeretnénk, hogyha több nő jutna el a foglalkoztatási piacra, de ehhez bölcsék, bölcsödei férőhelyek kellenek. Önök mit tesznek azért, hogy könnyebben bejussanak a gyerekek minőségi bölcsödékbe? Mit tesznek tehát ezért? Hogyan segítenének a nőknek ebben? Hogyan segítenének abban, vagy mit tennének azért, hogy valóban hozzá lehessen férni az oktatási és egyéb intézményekhez? Köszönöm, mondja az elnök. Fél óránk van még a, az ülés végéig, és nagyon sokan szeretnének kérdést feltenni. Mindenkinek megadjuk a szót, és utána legvégén fognak válaszolni a kérdésekre a miniszterek. Remélem, így nem lépjük majd túl az időn. Thank you very much, and I will try and be... Köszönöm szépen, próbálom rövidre fogni. Én is megköszönöm a miniszter asszonyoknak, hogy eljöttek ide a szakbizottságba is beszámoltak a luxemburgi elnökség prioritásairól. Különösen annak örültem, hogy milyen sok színű a mondandójuk. Amikor megnézzük a prioritásaikat, akkor csak egy-két dolgot szánnak a nőjogi kérdéseknek, úgyhogy jó volt azt hallani, hogy konkrétan mire gondolnak, mit szeretnének elérni. Meglátjuk, hogy decemberig ebből mit sikerül elvégezni. Remélem sokat. Örültem, hogy az európai választásokra is odafigyelnek, hogy a jelöltek kiválasztásánál a női kérdésének is, kérdések is megvalósuljanak. Aztán Roma ügy. Itt sajnos az emberkereskedelem is gond, hiszen az emberkereskedelem gyermek áldozatai Európában általában roma gyerekek. Remélem, hogy ezt a kérdést is vizsgálják. Bizonyára tudják azt is, hogy 2013-ban az Európai eh, Parlament elfogadott egy állásfoglalást a nemek közötti egyenlőségről. Szomorúak voltunk, hogy utána a tanács ezzel nem foglalkozott. Azóta Azóta sajnos semmi nem történt az, a vállalati igazgatói tanácsban betöltött szereppel kapcsolatban. Jó lenne, ha aztán meg tudnánk oldani. Aztán aggódunk, hogy mi lesz ennek a javaslatnak a sorsa. Remélem, hogy a tanácsban ezt a kérdést fölvetik. Még egyéb kérdéseim is vannak, de tudom, hogy a kollégák is szeretnének kérdést föltenni, úgyhogy a kollégáké a szó. Björk asszony következik. Köszönöm szépen! engagerade och ambitiösa program. Det känns väldigt roligt att få jobba med ett ordförandeskap som... Köszönöm. Örülök annak, hogy a luxemburgi elnökség nagy hangsúlyt fektet a családi és a minőségi, egyéb minőségi kérdéseknek. Några a de allra viktigaste delarna arra szeretnék koncentrálni, ami számomra a legfontosabb. Nevezetesen a nők gazdasági tevékenységek területén mutatkozó esélyei. A nők gazdasági önállóságát tanács szinten is tárgyalni kell. Amire szükségünk van, az az, hogy az egyes országok számára legyenek megfelelő mutatószámaink ezzel kapcsolatban. Aztán a barcelonai program a gyermek gondozással kapcsolatban. Olvastam a, a nyilatkozatot, de az a benyomásom, hogy nem vagyunk túl ambiciózusak ezen a területen, nincsenek kötelező érvényű céljaink, hogy a gyermekgondozás területén a feltételeket javítsuk. Természetesen fontos a nők egyenjogúsága, az egyenjogúsági perspektívát megfelelő fényben kell láttatnunk, ugyanis gyakran előfordul, hogy a férfiak is diszkriminálva vannak, így például e, az apasági e, szabadsága kapcsolatos döntések során. Nagyon örülnék annak, hogyha férfiak is részt vennének a nők elleni erőszak elleni harcban, és kezdeményezést tennénk a nők elleni erőszak, illetőleg a férfiak elleni erőszak leküzdése érdekében is. Több pénzre van szükségünk. a egyenjogúsági dimenziónak a külső politikákban való erősítéséhez is. Ugyanis csak így fogunk tudni célokat elérni. Nagyon örülök, hogy szeretnék támogatni az egyenjogúsítási stratégiát. Az ezzel kapcsolatos jelentésünkben nagyon jó elemek voltak. Az is fontos lenne, hogyha az egyenjogúságért felelős miniszterek összeülnének, szükség lenne tanácsi szinten egy ezzel kapcsolatos fórumra, munkacsoportra. Partnerek leszünk a romákkal szembeni ellenséges fellépés leküzdésében. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne csak a toleranciát támogassuk, hanem konkrét intézkedéseket is tegyünk, biztosított képzés, biztosított munkahelyet és lakhatáshoz való jogot is. Köszönöm, extrém asszony következik. Köszönöm Múcsis Gál miniszterasszonyok, hogy ellátogattak idén. A zöld frakciót a mai napon. A párizsi novemberi klímaváltozásról szóló csúcsot készítjük elő, a COP21-et. Csak akkor lehetünk sikeresek a klímaváltozás elleni harcban, hogyha odafigyelünk például a nemek közötti egyenlőségre is. A gender mainstreamingről sokat beszéltek, kérdezném, hogy a luxemburgi elnökségnek mik a prioritásai a klímaváltozással kapcsolatban. Tehát nőjogokra gondolok, ezek nagyon fontos tárgyalások. tudjuk, hogy csak ezekkel a feltételekkel, ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével lehet megfelelő dolgokat kitárgyalni Párizsban, és oda kell figyelni arra is, hogy a szegények, elsősorban a déli nők milyen árat kell, hogy megfizessenek a, a klímaváltozásért. Tehát a nemek, a nemek kérdésére odafigyelő szakpolitikákra van szükség, például az adatvédelembe is. Prioritás lesz ez az önök számára? A párizsi tárgyalások során? Gracias. A continuación... Köszönöm. Gyutó. Asszony követ, eljutó asszony következik, köszönöm. Megköszönöm én is a miniszter asszonyoknak ezt a nagyon-nagyon részletes beszámolót, beszámolót látható volt, egy érezhető volt az a lelkesedés, amely átütött a szavakon. Az FDD frakció nevében szeretnék néhány rövid kérdést föltenni. Valószínűleg időhiány miatt nem beszéltek egy témáról. Ez pedig az lenne, hogy a soros elnökség beszéle az erőszak különböző formáiról, a harmadik országban nők elleni erőszakra gondolok, illetve a, a alapjogok megállása a harmadik országokban. Ezzel foglalkoznak-e? Tehát a kínzás, az erőszak, a megkövezés különböző formáival, foglalkoznak-e általában némaság övezi ezt a témát, ez a kérdésem. Aztán a kollégák is utaltak az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvre. Az előző fél évben azt kell mondjam, csalódottak voltunk az elnökség fellépése miatt, Önök felé viszont nagy reményekkel tekintünk. Remélem, hogy végre testet, testet ölthet majd ez a kezdeményezés, és tudjuk véglegesíteni ezt az irányelvet. Kérdezem, hogy van-e már valami konkrétum, vagy konkrét tervük van -e ezzel kapcsolatban, van-e valami, ami kiindulási pontot jelenthet ugyanis az európai anyák nagyon várják már, hogy sikeresen véglegesítsük ezt az irányelvet. Elnök, köszönöm, Linár asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterasszonyok, hogy eljöttek az ülésünkre, és köszönjük, hogy bemutatták terveiket a elnökség prioritásait. Az isztambuli konvencióra vonatkozik egy konkrét kérdésem. Tudjuk, hogy ez az első jogi szempontból kötelező érvényű európai eszköz, amely a nők ellen elkövetett erőszak minden formája ellen szeretne felépni, beleért a család, um, családomeli erőszakot is beleértve. 2014. augusztusával lépett hatályba. Sajnos eddig csak 9 EU-s tagország ratifikálta ezt a konven konvenciót. Vannak olyan országok, akik pont az ellenkező irányba tartanak, mint például Magyarország. A parlamenti rendjéről ezt letűztem. A parlamenti bizottsággal együtt eltökélte magát a tekintetben, hogy szeretne az összes tagországot arra bátorítani, hogy a konvenciót írják alá. A következőt szeretnénk megtudni önöktől. Az új elnökség mit termez mindkét szinten, EU-s tagországi szinten, illetve az EU szintjén. A 218 per 12-es cikke értelmében meg lehet nyitni a tárgyalásokat, tehát szeretnénk többet hallani arról, hogy vannak-e terveik, illetve mi a helyzet jelenleg. Köszönöm szépen. Minkevics úr képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszöntet szeretnék mondani mindenként miniszterasszonynak, hogy bemutatta a soros elnökség prioritásait. Két kérdésem van. Támogatom a nők arányának növelését a politikai döntéshozatában. Speciális intézkedésekről szeretnék hallani. Fontosnak tartom, hogy a nők a politikában jobban részt vehessenek, csak a jó gyakorlatokra fogunk-e támaszkodni, vagy vannak-e más tervezett intézkedések? Egy további pont. Azt hallottuk öntől, hogy szeretnék biztosítani azt, hogy 40%-a magas szintű administratív munkahelyeknek nők kezében legyen. 2019-ig hogyan tervezik ezt megvalósítani a gyakorlatban? illetve a parlament irányelvéhez a Women on Boards nők a igazgató tanácsokban ehhez hogyan igazodik. És van egy további kérdésem, az ugyanolyan bérezés, ugyanolyan munkáért. Ez egy soha véget nem érő történet, és a kérdést még mindig nem sikerült megoldani. Hogy lehet itt egyenlőséget teremteni? Lehet, hogy szükségünk van egy irányelve, hiszen irányelv nélkül nagyon nehéz ezt a fizetésbeli egyenlőséget biztosítani. Tarabára képviselő. Miniszterasszonyok, különösen az esély egyenlőségi miniszterasszonyhoz szólnék, az isztambuli konvencióra vonatkozó kérdésen, mert más kollégák feltették a parlament 2010-ben és 2015-ben második alkalommal nagy többséggel kiállt amellett, hogy fontos, hogy legyen egy olyan év, amely a nők elleni erőszak elleni küzdelmet szimbolizálja. Ez pusztán egy szimbolikus felépés lenne, de úgy érzem, hogy Fontos lenne felhívni ezen év keretében a figyelmet eh, még mindig tabunak számító problémákra. A prioritásoknak nem hiába prioritás a nevük, de mivel az erőszak ellene, a nők elleni erőszak nem szerepel az önök prioritása között, viszont hallottuk azt, hogy ez mindennapjainkat érintő probléma, mégis hogyan eh, tudnának foglalkozni eh, most a hátra lévő öt és fél hónapban a témával, annak érdekében, hogy a bizottság eh, legalább 2017-re ki tudja írni a nők elleni erőszak eh, elleni küzdelem évét, hiszen ez egy nagyon súlyos, katasztrofális jelenség. Bocs. Kolonszka képviselő. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i obie minister. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani miniszter asszonynak. És szeretném tényleg a hálámat kifejezni, mert csak aláhúzni tudom mindazt, amiről szóltak. És köszönetet mondok, hogy ennyire komolyan veszik az egyen jogúság témáját minisztériumokon átívelően, illetőleg, hogy szóltak a romák gondjairól is. Ezt nem vártam volna, de az emlékezés napja nagyon fontos az ő identitásuk szempontjából. A lengyel parlament kijelölt erre egy napot, egy emléknapot, a holokauszt emléknapot, ahol az Auschwitz-Birkenaui haláltábor áldozataira emlékezünk. Ez augusztus másodika, ez ugye szab, a szünidőre esik, és ez a politikusoknak a részvételi lehetőségeit meglehetősen korlátozza, de mindezek ellenére jó, hogy létezik ez az emléknap, és tényleg tudatosítani kell ennek létét az emberekben. Itt van aztán a szubszidiaritásnak a kérdése, hogyha ezt a kérdést meg tudjuk oldani, akkor a helyzetet meg tudjuk könnyíteni. Erre szükség van, ugyanis különben nem leszünk képesek előrelépni az Európai Bizottság és az európai szerveknek tudatában kell lenniük annak, hogy létezik ez az üvegplafon a nők egyenjogosítása területén. Köszönetet mondok azért is, hogy a nőknek a foglalkoztatási kvótájáról szóltak, hiszen ez lesz az első lépés a bérek és a nyugdíjak területén mutató szak, mutatkozó szakadék eh, leküzdése terén. Hogyha máshogy állunk hozzá ennek a problémának a megoldásához, akkor nem fogunk ugyanis sikerrel járni. És még egy kérdésem lenne az anyaság, illetőleg apasági szabadsággal kapcsolatban. Önök elmondták, hogy ezek fontos dolgok, minél több szabad mozgástere van a férfiaknak, eh, hogy otthon tegyék magukat hasznossá, eh, annál nagyobb lesz ennek a társadalmi elfogadottsága, és a nőknek is annál több lehetősége lesz, hogy a férfiakat kiváltva munkába álljanak. Ezeket a dolgokat összefüggésükben kell látni a férfiaknak a helyzetét és jogait a nőknek a helyzetével és jogaival. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennyi mindent elmondtak, ennyi mindent fognak tenni. Érdeklődésre várom a következő hat hónapot. Moody asszony Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani, hogy eljöttek a mai ülésünkre. Csatlakozni szeretnék azokhoz a megjel zésekhez, amelyek az enseg irányelvre vonatkoztak ennek következményeire. A nők munkaerőpiacon betöltött szerepe ezzel kapcsolatban problémák vannak, a nők nem tudják kibontakoztatni magunkat, de már tíz év múlva is erről fogunk még beszélni. Anélkül, hogy fellépnénk, olyan felépésre gondolok, amely valóban változtatni tud. És úgy tűnik, hogy amikor valami felmerül, akkor ez a kérdés szintén felmerül, ami az anyaság irányák kapcsán már meg is mutatkozott, illetve vannak olyanok, akik ezt egyszerűen mellőzik, visszavonják javaslataikat. Tehát én nagyon örülnék, hogyha hallhatnánk arról, hogy Önök hogyan tudják ezt visszatűzni a napi rendre? Második megjegyzésem. Üdvözlöm mindazt, amit hallottunk. A nők szerepéről, és meg szeretném kérdezni, hogy az etnikai kisebbségek női tagjaival szélesebb körben is foglalkozni szeretnének-e, hiszen kettős diszkriminációnak vannak kitéve ezek a nők. Tehát itt a román kapcsán igenis speciális kérdések merülnek fel, de megint csak felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk továbbvinni majd az önök munkáját. Köszönöm. Köszönöm az utolsó hozzászólunk. Régner asszony. Dankeschön. Äh, die Luxemburger Köszönöm szépen a luxemburgi elnökség, csak most indult el, de már most eh, július elején szeretnék Mucsasszonynak köszönetet mondani, hiszen az előkészítő munkái a, tanács, a tanácsi elnökségnek azok mindig a döntőek. Itt kell a kezdőlépéseket megtenni. Itt szeretnék a nyilatkozatra hivatkozni, ahol nők és férfiak közötti egyensúlyra vonatkozik, és ahol ezt a finom hangolást hajtották végre. Úgy gondolom, hogy a válság idején minden eddigieknél fontosabb a egyenjogúsági politikának, egyenlősítési politikának a célkitűzéseit napirenden tartani. Tegnap a jogi bizottságban Jorove asszony volt a vendégünk, a biztos asszony, és ő is ugyanezekről a munkákról szólt, amelyek ugye technikai területen bizonyos előrelépéseket tesznek elő lehetővé. Az a kérdésem, kérésem, felszólításom önökhöz, hogy dolgozzák együtt a bizottsággal, és lehetőséges szerint PR munkában eh, is működjenek szorosan együtt itt az Európai Parlamentben, ugyanis ebben a parlamenti ciklusban már fogadtunk el jelentéseket, és abban újra, és ezekben újra és újra elmondtuk a legkülönbözőbb helyeken, hogy a nőknek a vezető testületekben betöltött eh, szerepe eh, az megfelelő arányokat kell, hogy mutasson. Muchas gracias, señora. Köszönöm, Régner asszony. A vita végén, és nagyon érdekes volt ez a lehetőség, hogy olyan témákat vethetünk fel, amelyek számunkra nőjogi bizottság számára létfontosságúak, és most ezt megtárgyalhatjuk a soros elnökséggel is. Tehát végül megadnám a szót a miniszter asszonyoknak, tudván, hogy sok időnk nincs, úgyhogy fejenként 6 percet tudunk adni, és szeretném, hogyha a jövőben is meg lenne a kapcsolat közöttünk, a szakbizottság és a soros elnökség között. Nem tudom, hogy őjük szeretné kezdeni. Señora Mus. Mucs asszony. Madame la Présidente, Köszönöm, elnök asszony. Hát a hat perc nem sok, de próbálok minden kérdésre válaszolni. több képviselő is a kvótákról szóló irányával kapcsolatban tett fel kérdést, ez számunkra is prioritás, és remélem, hogy erőteljes politikai jelzéseket tudunk majd adni. Luxemburgban mindig azt mondják nekünk, a hivatalos adatok azt mondják, hogy lehet, hogy kevés nőre vonatkozik ez, de e, nagyon nagy a vizibilitás ennek a dolognak. Én a 40%-os e, százalékot e, szeretném megerősíteni. Szerintem nem most jött el az ideje annak, hogy, az, hogy a szöveget a szövegben újabb engedményeket tegyünk. Tehát szeretnénk arra koncentrálni, hogy milyen derogációk adhatunk még olyan tagállamoknak, ahol már valamit tettek, tehát hogy a tagállami helyzetet a lehetőleg hatékonyabban megoldjuk. Támogatjuk tehát a szöveget. Vannak még olyan országok, ahol vannak vizsgálati fenntartások. Szeretnénk, hogy ez megváltozzon. hogyha meg, a fennmaradnának ezek a fenntartások, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülne a szöveg, mint olyan. Fontos számokra nagyon tehát. A rugalmassági záradék próbáljuk tehát a munkát minél nagyobb lendülettel folytatni. Októberben októberre szeretnénk ezt lezárni, vagy lehetőleg, vagy legkésőbb, maximum decemberben. Az isztambuli egyezmény is gyakori téma volt a felszólalásokban. Tagállami hatáskör. 11 tagállam már zöld utat adott, Szeretnénk elérni azt, hogy azok a tagállamok, akik még nem ratifikálták, például Luxemburg, ezt megtegyék. Ez lenne tehát a kezdeményezésünk. Ez igazából egy bizottsági kezdeményezés, mi csupán azt támogatjuk. A nők elleni erőszakra gondolok most. Tarabella úr és mások is említették ezt. Tehát a nők elleni erőszak ugye kapcsolódik az isztambuli egyezményhez is. A trióban, vagy trió keretein belül a White Ribbon kampány mellett is felszólalunk, tehát hogy a férfiak is nyilvánuljanak meg az erőszak ellen, ez is fontos lenne. És minden olyan kezdeményezés fontos számunkra, amíg a nők elleni erőszak témájával foglalkozik. Nos, fontosnak tartom a folytonos nyomonkövetést is. A gazdasági, foglalkoztatási és fizetés egyenlőségi, illetve nyugdíj egyenlőségi és fekete munka, vagy nem bejelentett munka témájában vannak statisztikáink, amelyek nemi lebontottságúak. Fontosnak tartom, hogy a tagállamban a miniszter, minisztérium közi erőfeszítéseket kell tenni, hogy a bevált gyakorlatokat megosszák közzé tegyék, illetve hogy megszüles, megszülessenek ezek a megfelelő lebontású statisztikák, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Aztán ami az anyasági szabadságot illeti, azt hiszem a kollégám fog erről beszélni, illetve a szülői szabadságról is, a férfiak szerepéről. A luxemburgi elnökség nek ezzel kapcsolatban túl sok tehát mielőtt luxemburgi elnökség lettünk, túl sok lehetőségünk nem volt arra, hogy kezdeményezünk bármit is, július 1-ével végre megnyílt a lehetőségek tárháza előttünk, az önökkel együtt egy új projektet próbálunk kidolgozni. Önökkel és a biztossal is folytonos kapcsolatban állunk a nőjogi kérdésekben, tehát megpróbálunk mindent elérni, de nagyon fontos az apák felelőssége is. Nagyon fontos továbbá a magánélet és a munka összeegyeztethetősége, a kollégák erről is beszéltünk, beszéltek. Aztán az emberi jogok tiszteletben nem tartása, tehát nem csak a nők elleni diszkriminációról van szó, hanem a nők kínzása, megkövezése, megcsonkítása. Azt hiszem, itt tájékoztatásra van szükség. Tehát az európai együttműködési és fejlesztési miniszterek kérdését körében is nagyon fontos, hogy ezt a tájékoztatást megtartsuk. De fontos, ide és ide tartozik a mikrohitelek odaítélés, hogy tisztában legyenek az, hogy a nőknek milyen gazdasági szerepük van ezekben a harmadik országokban. És nyilván a kettőt kapcsolatba kell hozni egymással, tehát az emberi jogokat és ezeket a fejlesztési kérdéseket. Prostitution, comment arriver à une prostitúció, európai megoldás. Egyetértek azzal, hogy ugye van egy közös célkitűzésünk a parlamentnek, a tagállamoknak és az Európa Tanácsnak, de elég eltérőek a tagállami helyzetek. Én éppen ezért fontosnak tartom a két oldalú egyeztetéseket. Én a prostitúcióról, a nők elleni erőszak kapcsán beszéltem. A prostitúciót én mindig összekötöm a nők elleni erőszak kérdésével. Pontosnak tartom a terepen való fellépést, a szociális munkát a terepen az orvosi, a pszichés, a szociális segítségnyújtást, és fontosnak tartom az érzelmi és szexuális nevelést, oktatást kiskortól kezdve. A domináció ellenesség, illetve a kölcsönös tiszteletben tartás elveit kell elhinteni már ifjú kortól kezdve, így lehet elérni azt, hogy a férfiak és nők közötti egyensúly megvalósuljon. Biztos sok mindent elfelejtette, de látván az időt, átadom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, ami a női foglalkoztatási arány illeti. Ez fontos, hogy Európai Uniós prioritás is legyen. Beszéltem erről, illetve az anyagi függetlenségről. Azt gondolom, hogy a luxemburgi elnökség egyik prioritás a gyermekek, gyermekszegénység, a nők körében elterjedt szegénység elleni küzdelem. Tehát a női foglalkoztatási arány növelése nélkül ezt nem tudjuk elérni. A nők pénzügyi függetlensége rendkívül fontos a munkerőpiachoz való hozzáférés, anyasági szabadság, apasági szabadság, szülői szabadság. Azt gondolom, hogy mindez azt kell, hogy erősítse, hogy a nők jobban hozzáférjenek a munkerőpiachoz. Beszéltünk a minőségi gondozó nevelő intézményekről, és ezek is rendkívül fontosak azért, hogy a nők dolgozni is tudjanak a családjuk mellett, és ne kelljen aggódniuk, amiatt, hogy amíg ők dolgoznak, mi történik gyermekeikkel. Múcsasszony említette azt, hogy az anyassági eh, szabadságra vonatkozó irányelvtervezetet támogassuk. Ez Luxemburgban, mint intézmény létezik. Tehát önök mellett állunk eh, ebben a küzdelemben. De nem elég csak beszélni az anyasági szabadságról, hanem a szülői és az apassági szabadságról is beszélnünk kell. Luxemburg épp eh, megreformálja ezeket a területeket, azért, hogy a férfiak is ebből jobban kivehessék a, a részletet. Nagyon, részüket nagyon ritkán élnek a férfiak az apassági szülői szabadsággal, Hát fontos, hogy a férfiak szemre is ezt vonzóvá tegyük. Ha ez így lesz, akkor nyilván több férfi él majd ezzel az eszközzel, és ez a munkerőpiacon is erősíteni a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget. Az anyasági szabadság Luxemburgban a munkaerő, munkaügyi miniszter azt felára tartozik, hogy csütörtök, illetve pénteken a munkaügyi miniszterek találkoznak, és én továbbítani fogom neki azt, amiről itt beszéltünk, az esélyegyenlőség, a társadalombiztosítási e, miniszter, a munkaügyi miniszter, és jó magam foglalkozunk ezzel a témával, és e, az anyasági e, szülői szabadság, tehát így a mi kompetenciánkba tartozik. Ami a románk helyzetét illeti, azt gondolom, hogy nem elég egy roma napot megszervezni egy évben. Fontos, hogy a többi dolog ezt kövesse az iskolai programok, fontos a romák történelméről is tanítani, hiszen az ő történelmük a mi történelmünknek a része, a mostani fiatal romák a jövő felnőttjei, tehát nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az iskolában is. Ami pedig az etnikai kisebbségek tagjait illeti, nem kérdezzük meg azt, hogy ki milyen vallások, milyen nemzetiséghez, kisebbséghez tartozik. Fontos, hogy minden nőt integráljunk a társadalomban, függetlenül etnikai tartozásáról, De ehhez nélkülözhetetlen az, hogy segítsük azt a lakosságot, akik kultúráját nem tekintik egyenrangúnak a, a többség kultúrájával. Azt gondolom, hogy ez igenis fontos feladatunk. Megnézem, hogy esetleg valamit elfeledtem-e. A diszkrimináció elleni küzdelem fontos, fontos, hogy többet tegyünk ezen a területen, a diversitás érzekében. Itt egy esélyről van szó, mindig csak a problémákat látjuk, de lássuk az esélyt is. A különböző nemzetiségek, vallások, etnikai származások, fontos, hogy erőt képviseljenek, ne gyenge pontot. Tehát szeretnénk ezt a témát is tematizálni az elnökség alatt, és mint említettem, szeretnénk megnézni azt, hogy hogyan tudna a sajtó segíteni ebben, hiszen a félelem mindig abból adódik, hogy valamit nem ismerünk. Attól félünk, amit nem ismerünk. Tehát ha valamit nem ismerünk és félünk tőle, akkor fontos, hogy a polgárokat jobban tájékoztassuk, hogy ne féljenek, illetve elfogadják a, a diversitást az összes tagországon, mindegy, hogy vallási, szexuális orientáltságról, etnikai kisebbségbeli különbségről van szó ezen pedig dolgozni fogunk még. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Eh, Volvo a... Köszönöm. A szakbizottságunk továbbra is nagyon szívesen együttműködik a luxemburgi soros elnökséggel az elkövetkezendő hónapok sorsán, és hát látható az, érezhető, érzékelhető, amikor odafigyelnek a nőjogi kérdésekre. Ilyen esettel van dolgunk most is. Sok sikert kívánok Önöknek az elkövetkezendő fél év során, mert hogy az Önök sikeréből mindenki részesedik majd, tehát köszönöm szépen, hogy eljöttek ide, és sok sikert kívánok önöknek. Viszontlátásra! Les recuerdo que ahora continuamos. A koordinátorok ülése következik.